Nek a legjobbakat kívánom. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Kezdjük a meghallgatást. Három óra áll rendelkezésünkre. Kérem, minden, kérem mindenki foglaljon helyet ugyanis szeretnénk kezdeni az ülést. És most spanyolul fogok beszélni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm a képviselőket. a különböző szakbizottságok munkatársait. Ugye itt van a Polgári Szabadságjogok Bizottsága, a Libe Bizottság, a Jogi Bizottság, a Juri, illetve a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a FEM bizottság. Sok szeretettel köszöntöm tehát az összes szakbizottság képviselőjét. Emellett természetesen sok szeretettel köszöntöm Reding asszonyt. Vivian Reding aki nagyon fontos feladatkört kaphat az új Európai Bizottságban, az új törvényalkotási periódusban. A jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztos jelöltről van szó. A három szakbizottság összesen három óra, három órát vehetnek igénybe. A szakbizottságok elnökei a vezetik az ülést. A LIBE szakbizottság elnöke én vagyok, a Juri bizottság elnöke Léne úr, és Svencen asszony a Nőjogi Bizottság elnöke. Tehát együtt elnöklünk. A következőképpen állapodtunk meg a három elnökkel. Az első fordulóban azzal foglalkozunk, hogy meghallgassuk a e, jogérvényesülését alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztos jelöltet a polgári szabadságjogokról és a belügyekről. Ezután következik a kérdés-válasz e, forduló, összesen 20 kérdésre e, lesz lehetőségünk kénytelen leszek nagyon-nagyon odafigyelni arra, hogy tartsák be a hozzászólási időt a kollégák hiszen még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a 20 kérdésre egy-egy perc van, és két perc áll rendelkezésre egy válaszra. a különböző hozzászólók ugye a politikai frakciókat is képviselik, és a hozzászólási időt a dühont rendszer alapján osztottuk el. Arra szeretném kérni tehát a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Reding asszonyt is arra szeretném kérni, hogy ő is szíveskedjen betartani a hozzászólási időt, hiszen persze tudjuk, hogy nagyon izgalmas lesz ez a meghallgatás ma délután itt az Európai Bizottság és a parlament közötti kapcsolatok szorosabbra vonásáról is van szó. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével ugyanis ezek a kapcsolatok szorosabbak lesznek a e, jogi ügyekben, illetve a belügyekben, illetve az alapvető jogokról szóló karta életbe lépése is hatással van erre. Először megadnám a szót Reding asszonynak 10 perce van, tessék. Chairman, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Harmadszor részesülök abban a megtiszteltetésben, hogy biztos jelöltként megjelenhettek az Európai Parlament előtt. A meghallgatások a demokrácia nagyon fontos elemét képezik. Én így látom ezt, hiszen ez az elszámoltathatóság, a vita, és vita lehetőségét erősíti, és a polgárok is láthatják, akik kívülről figyelik az eseményeket, hogy nagyon élő demokráciáról van szó. Nincs túl sok parlament van a világon, amely ilyen harcot megnyert volna, amelynek joga lenne arra, hogy kérdéseket tegyen fel a saját tagállamokban a kormány tagjainak meghallgassa őket. Nagyon ö, sokat harcoltunk azért, hogy ez a jog megvalósuljon, hogy az Európai Parlament megszerezze ezt a jogot. Na most megnyerték ezt a harcot, és én vagyok az áldozata ennek a harcnak, mondom, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a demokrácia így érvényesül. Nagyon örülök annak is, hogy én lehetek az első biztos jelölt, aki a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért lehet felelős az Európai Bizottságban, hiszen ezek azok a területek, amelyeken az állampolgárok nagyon sokat várnak tőlünk, a politikai döntéshozóktól, az Európai Bizottságból, az Európai Tanácstól, és leginkább az Európai Parlamenttől. Miért is? Azért, mert gyakran csalódtak a polgárok, mert az ő elvárásaikat nem vették figyelembe. És nem, nem azért, mert nem volt meg a szándék arra, hogy komolyan vegyük a polgárok elvárásait, hanem azért, mert nem voltak eszközeink rá. Emlékszem arra, amikor ennek a szakbizottságnak az alelnöke voltam, hogy emlékszem arra, hogy az igazságszolgáltatási és belügyi miniszterek döntéseit nem, döntéséről nem kaptunk tájékoztatást, ezeket a döntéseket zárt ajtók mögött hozták meg, és abban az időben nem volt egyáltalán átláthatóság. A parlamentnek nagyon kevés beleszólása volt a harmadik pillérbe tartozó ügyekbe, és az európai törvényhozók, jogalkotók csak álmodhattak, csak vizionálhattak arról, hogy egyszer valamikor megváltozik a helyzet. Nos, december 1 -e óta mondhatjuk, hogy megváltozott a helyzet. Most pedig a parlament közösen az Európai Bizottsággal meg kell, hogy mutassa azt, hogy a Lisszaboni szerződés nem csak szavakról szól, hogy ez nem csak üres szólamokból áll, hanem az igazságügyi és belügyi kérdésekben valódi forradalmat jelent. A az együttdöntési eljárás, illetve a minősített többség a tanácsban segíteni fog az új jogszabályok meghozatalában. És mind az európai bírá, bíróságokon, minden nemzeti bíróságokon nagyon fontos szerepet játszik, illetve az Európai Unió alapjogi kartája, amely most jogilag kötőérvényű, az szerződéseket és a kartákat egyenlően kezeli, egyenlőség jelet tesz ezek közé, és most ezt meg kell tölteni tartalommal. Nagyon sokáig tartott, míg sikerült elérnünk ezt, és most a polgárok joggal várják tőlünk, hogy cselekedjünk, és eredményeket produkáljunk. Meg vagyok tehát győződve arról, hogy a Lisszaboni szerződés teljesen újra orientálja a politikánkat az igazságszolgáltatás az alapjogok és az állampolgári ügyek esetében. Nem csak újra kell gondolni a dolgokat, hanem az eredményekben is új orientációra van szükség, hiszen nincsen szabadság biztonság nélkül, és nincsen biztonság igazságszolgáltatás nélkül. De az elmúlt évtizedben inkább a biztonságra koncentráltunk. A, az igazságszolgáltatást pedig elhanyagoltuk. A Lisszaboni szerződés most lehetőséget ad nekünk arra, hogy kiegyenlítsük a kettőt a jogok és a szabadságok is szerepelnek itt. És Bározó úr ezért tartja fontosnak ezt a kérdést, és ezért hozott létre egy új tárcát, amely kifejezetten a jogérvényesülésről, az alapvető jogokról és az uniós polgárságról szól. És hogyha önök jóvá hagyják az én jelölésemet, akkor én örömmel kezdem meg a munkát, és orientálom újra az európai politikákat a Lisszaboni szerződés égisze alatt a jogérvényesülés és az állampolgári jogok érdekében. Cecilia Malmström és én közösen kell, hogy benyújtsunk egy cselekvési tervet a Stockholm programra. Ezt a munkát minél hamarabb el kell kezdenünk, nagyon nagy munkáról van szó, hiszen 170 új kezdeményezést tartalmaz a stokholmi program. Ezek az intézkedések, ezek a kezdeményezések önök elé fognak kerülni, önök elé is, tehát látják, hogy nagyon sok feladatunk lesz. Engedjék meg, hogy mielőtt rátérünk a kérdésekre, három prioritást had, határozzak meg. Először is erősítenünk kell az Európai Uniónak a magánélet védelmével kapcsolatos rendelkezéseit, és ez minden politikára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik majd az én munkám során a, bűnmegelőzés és a e, bűnüldözés esetében is fontos az adatvédelem, illetve a nemzetközi kapcsolatokban is, például partnereinkkel, az Egyesült Államokkal. Másodszor most, van le, most lehetőségünk van arra nagyon konkrét eszközökkel, hogy erősítsük a polgárok jogait a szabad mozgás területén. Tehát, hogy az Európai Unió területén szabadon mozoghassanak partnereikkel, családjukkal együtt. És azt hiszem, hogy ez az európai polgárok jogainak a kulcsfontosságú része. Nagyon sokat beszéltünk, eh, eh, ez a jog érvényesül, ennek a jognak érvényesülnie kell a közös piacon, a belső piacon. Eddig nagyon sokat beszéltünk a piacról, nem, annyit, nem, nem eleget pedig a polgárokról. Ennek konkrét realitásnak kell lennie. Mindenütt az összes polgár számára, az összes tagállam számára. Az Európai Uniós jogot pedig eh, érvényesíteni kell, szigorúan érvényesíteni kell, ha erre szükség van. Harmadszor pedig biztosítanunk kell azt, hogy a gyanúsítottaknak és a vádlottaknak is megfelelő jogaik legyenek, és ezek a jogok érvényesüljenek. Nyilván tudjuk, hogy érvényesül az európai elfogatási parancs, a bizonyítékszerzési parancs, de emellett joga van mindenkinek a megfelelő igazságszolgáltatási eljáráshoz, megfelelő feltételeket kell biztosítanunk a, a börtönökben is, fegyházakban is, és az áldozatok védelmét és jogát erősíteni kell, hiszen az igazságszolgáltatásban nem lehet, nem valósulhat meg a közös bizalom, hogyha nem közös értékek eh, valósulnak meg ezen a területen. Tehát az eljárásjogot és az áldozatok jogait erősíteni kell. Ezt a három eh, elemet eh, vettem itt gorcső alá, de nyilván több prioritás létezik. Nyilván abban is biztos vagyok, hogy önök a kérdéseik során vissza fognak ezekre térni, és ki fognak térni egyéb kérdésekre is. Várom a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönjük, biztos jelölt asszony, Reding asszony. Most pedig Buzutil úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, Reding asszonynak szeretnék minden jót kívánni a meghallgatásra. Hogy ugyanis, hogyha minden jól megy majd, ma, akkor már harmadszorra is biztos, eh, eh, feladatot kap. Tehát már 15 év óta lesz biztos. Tehát ma nem kell ahhoz miatt aggódnom, hogy nem rendelkezne elegendő tapasztalattal, hiszen a feladatai közé tartozik az uniós állampolgárság is, amely számunkra nagyon fontos kérdés. Ezért azt várjuk el öntől, hogy megerősíti az uniós állampolgárságokat, és konkrétabb jogokat biztosít az európai állampolgárok számára. Ezért legalább három konkrét példát szeretnék öntől kérni arra, hogy milyen új jogokat biztosít az európai vagy az uniós állampolgáraknak. Ugyanis ön felel az uniós állampolgárságért. Reding asszony, parancsoljon. Nagyon sokat olvastam Alan Lamassurnak a fontos jelentését, amelynek a szíme a Le Citoyen et l'Application du droit communautaire, az uniós állampolgár és az uniós jognak az alkalmazása. Tehát ez foglalkozik mindazokkal a hiányosságokkal, amelyek korlátozzák az uniós állampolgárok szabad mozgását. Először is épp ezért eh, azonnal lépéseket teszek, például a polgárjog eh, igazságszolgáltatásnak a területén. Példát adok rá hogyha egy finn állampolgár egy angol állampolgárral szeretne házasságot kötni, akkor nagy problémákba ütközik, ugyanis Finnország kér egy olyan dokumentumot, amely biztosítja, hogy nincsen akadálya a házasságnak, Nagy-Britannia pedig ezt nem kéri. Ez azt jelenti, hogy a fiatal pár nagyon sok adminisztratív korlátot kell, hogy átlépjen. Ezért szükség van arra, hogy az administratív dokumentumok, a közökuratok, azok szabadon ö, ö, mozoghassanak, és ö, szükség van az európai közokiratokra is. A bizottság már elkezdte ezt a munkát, és emlékeztetnék az öröklési javas, joggal kapcsolatos jogra, ahol már egy közikiratot létrehoztunk és pedig az, az Európai Örökségi Bizonyítványt a többi probléma megoldására egy zöld könyvet fogunk összeállítani a polgári dokumentumok szabad mozgásáról a 2010-es év elején. Ezt pedig követi majd a jogalkotási kezdeményezés e, hogyha már itt dokumentumokról beszéltünk, és a házasságról beszéltem, akkor hadd említsem meg, hogy e, sok a határokon átnyúló e, házasság, 350 ezer körül mozog a számuk és 170 ezer az évenként a vállások száma, amely kb. 20%-ot ad ki. Ez nem csak a vállás miatt jelent nagy problémát, hanem azért is, mert a jogbiztonság hiányzik ezekkel kapcsolatban. Nagyon szomorú történeteket láthatunk. Tehát ezért van egy javaslat a vállással kapcsolatban, és 2006 óta a tanácsban ezt sajnos leblokkolták. Elnök, kérem Redig asszony, befejezheti az érvelését, csak emlékeztetek arra, hogy nagyon szigorúan be kell tartani az időt. Jó, tehát akkor összefoglalva javaslatot tettük a 2010-ben az együttműködésre és a parlamentre is számítok, hogy segít ebben. Aztán diplomáciai és konzuli védelm kérdésével is foglalkozunk azért, hogy 2000 2010 végére kötelező szabályok legyenek. Aztán a szabad mozgás irányelvét gyakorlatba ültetem, és hogyha szükséges, akkor jogsértési eljárásokat is indítunk. Ugyanis ha az emberek nem tudnak a jogokról, akkor nincsenek jogok. Ezért a a kommunikációs főigazgatóság segítségére is számítok. Elnök, ez két és fél perc volt az ülés első részében 20, perc, 20 kérdés is lesz, ezért korlátoz bennünket az idő, ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy most akkor a következő hozzászóló szól, tartsa be az időt, Claude Morales következik a szocialisták és demokraták nevében szeretném önt üdvözölni. Ön lesz az alapjogi, első alapjogi biztos, és ezt a tárcát a a, a, a jogszolgáltatás és a belügyi területtel osztja meg. A mi frakciónkban több kérdéssel, mint a SWIFT, az átláthatóság, az utasjogok, adatok, a jogokhoz való hozzáférés, mind alapjogok, de ugyanakkor biztonsági kérdéseket is felvetnek. Tehát az ügy, a biztos társával hogy fogja megoldani ezeket a konfliktusokat, amikor biztos hogy az alapjogi és a biztos, biztonsági aspektusokat e, sértik meg. Tehát kérünk szépen, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban nagyon figyeljen, és az átláthatásokat és az elszámoltathatóságot is nagyon figyelje, és amikor ezekkel a kérdésekkel megsértés folyik, akkor ki, hozzánk forduljon. Reding asszony. Jó, szóval ez tulajdonképpen három kérdés volt tíz év óta, amikor az Európai, tíz éven keresztül, amikor az Európai Parlament tagja voltam, akkor állandó kapcsolatban voltam a különböző szakbizottságokkal. E, csapatként dolgoztunk együtt, és továbbra is ezt szeretném tenni az új e, bizottságokkal. Ezen kívül, hogy hogyan is fogok együttműködni a kollégáimmal a bizottságban? az Európai Bizottságban. Ugyanis nem csak Cecilia Malmströmmel fogok szorosan együttműködni, hanem azon biztosokkal is, akik a kül- külügyekért felel, azzal a biztossal, aki a külügyekért felel. E, ugyanis az európai állampolgárok alapvető jogainak megvan a külső dimenziója is. Tehát mindezen politikákat nagyon fontos, hogy beleépítsük minden politikába. Az új elem, és ez az új szerződésre és a kartára épül, ezen kívül arra a tényre is, hogy Európa csatlakozik a Strasburgi jogok egyezményéhez. Tehát kell, hogy legyen egy olyan biztos, aki a jogokért felel. Persze so, nagyon sok olyan elem van, amely, ahol közös a feladatunk. Például a különböző ö, olyan problémákkal kapcsolatban, mint amit ön említett, a SWIFT, az utasok adatai, és a többi. És remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd kapok még kérdést azért, hogy ezt kifejthessem, mert ez egy fontos probléma. De ezekkel kapcsolatban, amikor az alapjogok kérdése felmerül, és az adatvédelem kérdése, azok mind nagyon fontos kérdésként kerülnek majd az asztalra. És tárgyalásokat fogunk majd folytatni, eh, és pedig egyenlőek között nem fogjuk megengedni, hogy nekünk diktáljanak szab- olyan szabályokat, amelyek megsértik az alapjogokat, alapvető jogokat, és a megsértik a magánéletet, vagy pedig az adatvédelmet. És ezt nem engedjük meg akkor sem, hogyha ez a terrorizmus elleni szabályokat szolgálná. Cecilia Malmströmmel már, már beszéltem ezekről a kérdésekkel, és osztja ezt a véleményet, és hogy ezeket a lépéseket szeretnénk tenni. Elnök Louis Michel úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony. Nagyon kínos nekem, hogy kérdéseket tegyek föl önnek, ugyanis jól ismerem a képességeit és a munkáját a különböző területeken. A, természetesen az alapjogok nagyon fontos témának tűnnek, és az egész Európai Unióban elő kell segíteni ezek érvényesülését, és az alapjogi rendelkezéseket konkrét lépések, intézkedésekkel kell megvalósítani. Ez természetesen jelenti azt, hogy a tagállamoknak is tiszteletben kell tartaniuk a kötelezettségválasztásokat, például a sajtószabadság, a média koncentráció, az állam részrehajlása, hajlás nélkülisége, és a szerződésben lévő szankciókat is alkalmazni kell. Szeretném tudni, hogy milyen konkrét eh, kezdeményezéseket tenne annak érdekében, illetve tehet, eh, hogy azokat az államokat, amelyek még eddig nem tartják be ezeket a jogokat, rákényszerítse e jogok tiszteletben tartására. Természetesen eh, bízom önben, mert tudom, hogy megvannak a képviségék, de szeretném látni egy kicsit, hogy mit tervez a területen Redingasszony. asszony. A dolgok nagyon megváltoztak december 1-én, ugyanis az alapjogi karta most már része a szerződésnek. Ez azt jelenti, hogy a luxemburgi bíróságnak joga van, sőt kötelezettsége van a tekintetben, hogy elemezzen minden olyan döntést, amit eh, meghozásra kerül, és meg kell vizsgálnia, hogy ezek a, konvencióval összhangban vannak-e. Éppen ezért a döntések, amelyek az európai eh, jogalkalmazását érintik. Ez eh, ami a nemzeti jog alkalmazását illeti, ez a Strasburgi Bíróságnak a fennhatósága. Az Európai Unió tagja lesz az Európai, az Európa Tanács konvenciójának, az egyezménynek, tehát együttműködés lesz a Strasburgi Bíróság és a Luxemburgi Bíróság között. A bizottság arra fog törekedni, hogy mandátumot kapjon arra, hogy elkezdje a tárgyalásokat, és megfelelően kiegészítésre kerüljön majd a konvenció mielőtt, oly módon, hogy létrejöjjön ez az egyensúlyi helyzet. Tehát ez a konkrét helyzet, hogyha egy probléma merődik fel. Mi az, amit mi tenni fogunk a saját területünkön? Ön is tudja saját biztosi időszakából, hogy valamennyi javaslatot elemzünk annak érdekében, hogy megnézzük, hogy egyensúlyban van-e, és elsősorban a gazdasági kérdések vonatkozásában tettük ezt. A jövőben elemezést fogunk végezni minden egyes javaslat esetén, ami a bizottságtól kikerül, és meg fogjuk vizsgálni, hogy koherens és összhangban van-e az alapjogokkal, illetve a kartával. Ez lesz az én felelősségi köröm, ez egy horizontális felelősség, ez vonatkozhat valamennyi döntésre, valamennyi bizottsági javaslatra, és érinti a nemzetközi szerződéseket, megállapodásokat is. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önt, Reding asszony. Nagyon érdekelt az első nyilatkozata. Ön azt mondta, hogy nem lehet igazság és biztonság nélkül, de nem lehet biztonság jog nélkül sem. Itt nem említette viszont a szabadságot. Tehát a kérdés sem mindenre vonatkozik. Miközben veszély, sok esetben veszélyeztetik a szabadságot, mert a félelmet instrumentalizálják, és ezt látjuk az európai intézmények, az európai eh, államok tekintetén is, mint például a CIA eh, repülések, illetve az elmúlt eh, napokban folytatott SWIFT kérdés, illetve az adatátadások, az internet, a testszkenner, amiről ugyancsak folyik a vita. Konkrét kérdésem a következő. Hogyan fogja önt konkrét módon, például a szkennerek esetében, hogyan fogja megvédeni az állampolgárok jogait és szabadságát szemben ezzel a manipulációval, amikor a félelemre játszanak? Köszönöm. A Karta 8-as cikke teljesen egyértelmű és világos. A testszkenner az egy nagyon jó ügy, amivel jól illusztrálható, hogy milyen lesz a mi politikánk természetesen van egy sor kérdés, amit fel kell tennünk. Megfelelően működik-e a szkenner, jelente egészségügyi kockázatot, jelente problémát a magánélet és az adatvédelem szempontjából és mindig az arányosság kérdését kell megvizsgálni. Vajon a meghozott intézkedések, amivel a társadalmat kívánjuk védeni, arányban állnak-e az elérendő céllal? És itt nagyon egyértelműen, világosan megmondom, a biztonságra törekvésünk és igényünk nem ö, jogosít fel minden esetben a ö, szabadságjogok csorbítására. Az állampolgárok nem tárgyak, hanem emberi lények. A, a teszkennernél önkéntesnek kell lenni, a képeket azonnal meg kell semmisíteni. Harmadik dolog, hogy ö, ö, az egészségügyi következményeket is kontrollálni kell. Ami a szkenner semmiképpen sem egy gyógy, általános gyógyír, meg kell vennünk, néznünk azt is, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak, amik kevésbé intruzív megoldások, és segítenek megtalálni a robbanóanyagokat. Az adat ö, ö, megosztó rendszerek is felülvizsgálat alatt állnak E, mi a célja ennyi adatnak összegyűjtésének, hogyha utána az adatokat nem használják fel? Gondolok itt a PNR-re, a SWIFT-re. Sosem szabad, hogy a félelem vezéreljen bennünket, hanem az értékeknek kell vezérelnie bennünket, azon értékeknek, amelyekre az Unió épül. Ezek pedig az alapjogok és az alapjogokat minden egyes javaslat esetében e, meg kell vizsgálni. És ez a véleményem ezzel a az ügyel kapcsolatban is köszönöm. Most pedig Timothy Kirkopnak adom át a szót. President, it's good to... Elnök úr, nagyon örülünk, hogy egy olyan személy van itt előttünk, aki tényleg sok mindent elért már. 27 tagállam Európájáról van szó, mondom ezt a biztos jelöltnek, nagyon sok nemzeti prioritás valósul itt meg. Az Európai Uniónak a hatékonyságot és a meglévő jogszabályok hatékonyságát kell erősíteni, és ennek a végrehajtását javítani és azt gondolom, hogy a hágai programnak a legfontosabb célja az volt, hogy a meglévő jogszabályok végrehajtását erősítsük, és nem pedig ezeknek a körét bővítsük ki. Nem igazán így működött a dolog. Kérdezem az, a biztos jelöltől, hogy úgy gondolja-e ön is, hogy kevesebb kényszerített harmonizációra van szükség, és nagyobb együttműködésre? Meg kellene nézni, hogy eddig mi működik, eddig milyen sikereket értünk el, és ezekre a sikerekre kellene a további előrelépéseket alapozni. Reding asszony, mondja az elnök. Igen, ez így van. Ez olyan vita, amelyet, amelyben én már részt vettem. Évek óta folyik ez a vita e, önökkel, képviselőkkel, és én hiszek e, a belső piacban, én hiszek a e, az állampolgárok szabad áramlásában, a termékek szabad áramlásában. Hogyha a szabályok nem felelnek meg ezeknek a céloknak, akkor megígérem, hogy megpróbálom ezeket megváltoztatni. Ez idézőjelben mondom, eléggé könnyű lesz a polgári jog e, esetében, ahol már elég nagy előrelépést sikerült elérnünk, viszont nagyon nehéz lesz, érthetően nehéz lesz ez a büntetőjog területén, hiszen itt itt évszázadok óta kialakult rendszerekről van szó. Olyan jogászaink vannak, olyan bíráink vannak, ezek, akik ezeket az évszázadok óta kialakult rendszert alkalmazzák, és teljesen érthető, hogy ők szeretnék megtartani ezeket a rendszereket, a rendszereket, a saját rendszereiket. Először is bizalmat kell építenünk, ez az első lépés, hogy a azok, akik a jogot alkalmazzák, tudják, hogy a szomszédos ország jogrendje is egy jó jogrend. Tehát a kölcsönös, kölcsönös elismerés és az együttműködés teszi hatékonyá ezt a területet. Én bátorítottam és létrehoztam az Erasmus programot, és ebből kialakítottam az Erasmus Mundust. Miért nem lehet Erasmus, Erasmus programot indítani a a bírák számára. Azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel ezt a kölcsönös bizalmat erősíteni lehetne. Ami a polgári jogot illeti, itt nagyon világosan mondhatom, hogy előre fogunk lépni, előre fogunk lépni az európai eh, jogok területén főleg azokon a, területen, a területeken, ahol még nem valósult meg az állampolgárok eh, szabad áramlása, és szerződés eh, szerződés-szegési eljárást fogunk eh, indítani olyan, állam, olyan tagállamok ellen, amelyek nem tartják be a jogot. Rui Tavárez következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt asszony! Ön arról beszélt, hogy korábban az Európai Parlamentet nem hallgatták meg megfelelő módon, nem kérték ki a véleményét. Ön ugye akkoriban itt dolgozott az Európai Parlamentben. Én csak néhány hónapja vagyok eh, képviselője az Európai Parlamentnek. Eh, nemrégiben meghívtak bennünket egy ülésre, eh, amelyen a SWIFT egyezményt akarták bemutatni és 24 órával a Lisszaboni szerződés életbe lépése előtt került erre sor. Hát erre nem lett volna szükség. A parlament többször is igényelte az együttdöntés érvényesülését a SWIFT területén. Hogyan tud az, az Európai Parlament megfelelni a kötelezettségeinek, hogyha nincs lehetősége arra, hogy egy ilyen típusú egyezményt elutasítson? Most mi lesz ezzel? Mi lenne, hogyha az Európai Parlament ezt a ratifikációt elutasítaná, és akkor hogyan reagálna erre az Európai Bizottság, hogyan reagálna erre ön? Reding asszony, hát látta, ön is látta, hogy mi volt a helyzet korábban. Pontosan így, do, így működött a helyzet korábban. Zárt ajtók mögött születtek a döntések, és a parlamentnek nem volt beleszólása. Ez, vált, ez megváltozott december 1 -e óta, mostantól kezdve a parlament beleszólhat a dolgokba. Nézzük meg a SWIFT egyezményt. A SWIFT egyezmény 9 hónapra szól, a parlamentnek a parlamentnek hozzá kell ehhez járulnia, bele kell ebbe egyeznie, de ezzel egy időben már kezdődik is az új SWIFT egyezménynek a, e, e, az egyezményéről szóló tárgyalás. És ez az új SWIFT egyezmény, amely kilenc hónap múlva e, életbe lép, vagyis a régi lejártával, a Lisszaboni szerződés alapján kerül, kerül megkötésre. Itt a parlament tehát egyenrangú partner lesz, és a jogérvényesülésért felelős biztos fogja ezt végrehajtani. Ahogy ezt már elmondtam korábban is, Felmerül a kérdés, hogy mindez szükséges-e egyáltalán ez a SWIFT egyezmény, hogy ez nem sérti-e a polgárok magánélethez való jog, jogát, hogy ez arányos-e, hogy ez megfelele az Európai Unió alapjogi kartájának. Pontosan ezekre a kérdésekre válaszolva fogunk együttműködni Cecilia Malmströmmel, és tájékoztatjuk a parlamentet, és bevonjuk a parlamentet az új SWIFT egyezmény kidolgozásába. Elnök. Köszönöm szépen, Gál Kinga következik egy percre. Új időszak kezdődik az emberi jogok területén, az emberi jogok kérdésében. Kezdem még egyszer, a Lisszaboni szerződés életbe lépésével az emberi jogok területén egy új eh, kor eh, kezdődik, és eh, az alapjogokért felelős biztos tárcájának a létrehozása nagyon fontos, nagyon fontos tárca, ez nagyon nagy felelősséggel is jár. Nagyon sokat kell tenni ezen a területen, főleg néhány új tagállamokban, ahol, ahol az emberi jogok védelme nem minden területen valósult meg, egyes területekben kudarcot vallott. Kérdezem, hogy mit szeretne tenni a hagyományos és autokton kisebbségek jogainak védelme érdekében a munkája során, és emellett azt szeretném kérdezni, hogy hogyan szeretné alkalmazni az Európai Unió alapjogi kartáját, amely jogilag, jogilag kötőérvényű, és hogyan tudunk csatlakozni az, az emberi jogokról szóló Európai Egyezményére. A karta és a felként a hatos cikke jogilag kötelező érvényű. Ez azt jelenti, hogy ez lesz az egyik legfontosabb innováció, újítás, és nem csak lesz, hanem már is az, eh, amelyet az új szerződés létrehozott. Erre a kartára nagyon büszkék lehetünk, ugyanis ez a sokféleségben az egységet mutatja. Ez nem fölülről indult, hanem eh, figyelembe vette a nemzeti alkotmányokat, a, az Európai Bíróságnak a joggyakorlatát, és az Európa Tanács döntéseinek gazdag tárházát. Ez most azt jelenti, hogy Európát egyesíti a törvények és az értékek. És ez a legmodernebb kodifikációja az alapjogoknak a világon lehet, hogy ezt nem elég gyakran emlegetjük, ez pedig a helyzet. Ott vannak a klasszikus polgárjogok, aztán a gazdaság és a társadalmi jogok. És egy harmadik jog, nemzedéki jogok is, harmadik generációs jogok, például az adatvédelem és a többi. Tehát ezért lehetünk büszkék erre a kartára. Ugyanakkor ezt gyakorlatba kell átültetni az összes döntésünk során. Ez az oka, amiért a döntéseinket elemezzük, mielőtt a bizottságból kikerülnének, tehát hogy megfelelnek-e a kártának. Ez egy konkrét hatásvizsgálat lesz az alapjogok területén. Azt is megvizsgáljuk, hogy a tagállamok a végrehajtás során alkalmazzák-e ezt a kartát. És itt zéró toleranciát fogunk alkalmazni, hogyha megsértik a kartát. Az önök feladata ebben, Szerintem jó ötlet lenne, hogyha egy éves jelentést állítanák össze a karta alkalmazását illeten. A panaszokat, amelyeket én vagy önök kapnak, összefoglalnánk, és a parlamenti kérdéseket is, amelyeket feltesznek majd. Feltett egy kérdést a karta és a Strasburgi Egyezmény együttélését illetően. Azt hiszem tárgyalásokat kell elkezdeni a mandátum alapján minél gyorsabban nem tudom megmondani, hogy mikor fogjuk ezeket a tárgyalásokat lezárni, de a tárgyalások során tájékoztatni fogunk, fogom őket. Monika Benova egy percben. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Ön beszélt az alapjogoknak egy erős, koherens alkalmazásáról, hogy ez az egyik első prioritása. És azt mondta, hogy az ügynökségnek, amely az alapjogokkal foglalkozik, feladata lesz, hogy ezt a prioritást gyakorlatba ültesse gondolja-e, hogy az ügynökségnek a mandátumát ezért ki kellene szélesíteni, és a végrehajtás és a, a, és a bűnügyi kérdésekben ezt meg kell tenni, vagy pedig az ügynökségnek a mandátumát már kiszélesítették, de a Lisszaboni szerződéssel fog megvalósulni. És az alapjogokat illető alapjogi kartával kapcsolatos új jogalkotásokat eh, hogyan látja, eh, hogy az EU intézmények és a tagállamok hogyan kell, hogy alkalmazzák őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Redding asszony parancsoljon. Nos, az alapjogi egynökség nagyon fontos eszköz. Ugyanis ez az ügynökség elemzi a helyzetet és lehetővé teszi a jövőbeli döntéshozás során, hogy szilárd alapokra támaszkodjunk, azért, hogy ne kövessünk el hibákat, amikor döntéseket javaslunk a jövőben. A másik elem a következő. Több olyan eszköz van, amelyek segítségével megvizsgálhatjuk az állampolgárok panaszait önök, parlamenti képviselők első kézből kapják az állampolgároknak a panaszait. És ezek nagyon fontos kérdések. A petíciós bizottság, amely az egyik legfontosabb bizottság ebben a parlamentben, és én elnöke voltam 20 évvel ezelőtt ennek a bizottság, szakbizottságnak, szintén kapja ezeket a panaszokat, és, és önök, önök érik, érzik leginkább, hogy hogyan ver az állampolgároknak a szíve. Tehát ezért kell, ez, ahogy mondtam, ezt a három területet összefogni, és a panaszokat, és én több százat kapok ezekből, és a biztos társaim is, elemezni kell ebben az éves jelentésben azért, hogy láthassuk, hogy hol vannak a legfontosabb problémák, melyeket kell megcélozni, és aztán vitát folytatni a parlamentben arról, hogy hol kell lépéseket tenni. Ugyanis nem lehet mindenütt lépéseket tenni, hiszen nagyon sok probléma van. Tehát ki kell választani a legfontosabbakat, például én szeretném minél gyorsabban megoldani a házassággal kapcsolatos, a szabad mozgással, a tartózkodással kapcsolatos, a, a, a vállással kapcsolatos panaszokat, a, a gyerekekkel és a nőkkel szembeni erőszak kérdéseit. Tehát ki kell választani a legfontosabb kérdéseket, és azokat a területeket, ahol a konkrét lépéseket kell megtenni. Köszönöm. Eh, Roberta Angelili. Köszönöm szépen, eh, biztos, asszony, biztos jelölt asszony. Én mindig is nagyra értekeltem azt a jelentőséget, amelyet ön tulajdonított az uniós eh, állampolgárságnak. A korábbi jogalkodási időszakban a parlament egy törvénytervezetet elfogadott, amely a kiskorúak jogaival foglalkozott, és egy európai stratégiát állított ki erről a gyerekek és a kisebb, kiskorúaknak a jogainak a védelme, az erőszak elleni harc, stb. nagyon fontosak. A kérdésem az, hogy milyen kezdeményezéseket tesz a kiskorúak jogainak megerősítésére és az alapjogok megerősítésére. A Lisszaboni szerződés ugyanis jogalapot teremt erre. Tehát hogyan foglalkozik majd a gyorsan növekvő problémával, amely gyerekeknek a nemzetközi adoptálásával foglalkozik, a különböző nemzetiségű szülőknek a gyerekeivel. És abduction, nem adoption, bocsánat, nem adoptálásra, hanem hogy a gyerekeket elrabolják az elvált szülők. Köszönöm szépen. If we do not care for hogyha ha nem foglalkozunk a gyerekekkel, akkor nem végezzük megfelelően a munkánkat. Ők a legsérülékenyebbek a társadalomban, őnekik van a legtöbb segítségre szükségük. Általában a gyerekekről, ezekről a gyerekekről senki sem beszél, ők a láthatatlan. Például a különböző fogvatartó központokban lévő gyerekek, az utcán lévő élő gyerekek. Ezzel kapcsolatban mindenképpen felelősségünk van, és ezért szeretném az uniós stratégiáját erősíteni a gyermekek érdekében. A konkrét tevékenységeket csak dióhéjban, de majd erről még lesz szó a konkrét megvalósításnak a bűnözés útján történő gyermek örökbefogadás. Ehhez egy gyermekek eltűnéséről kapcsolatos jelzőrendszert hoztunk létre. A, gyere, a szülők közötti viták. A Brüsszel 2-nek van egy javaslata, és a javaslata 2011-ben, majd pedig 2010 után elkészül az elemzése mert túl sokáig tart ez, amíg ezek az ügyek végül is ö, ö, bíróság elé kerülnek, és a végső bírói döntés megszületik, majd pedig amíg ezek alkalmazásra is kerülnek. Itt fontos lenne az eljárásjog harmonizációja is. Az aztán a több nemzetiségi esetekben önmagában mindenki tudja, hogy késedelmet szenvednek ezek az ügyek, és én már kértem, hogy legyen együttműködés területen, mert nem várhatunk. A szexuális visszaélések, szexuális zaklatás ügyekben ugyancsak irányelv javaslatot szeretnénk készíteni, illetve Cecilia Malmströmmel is együtt kellene működni ebben, mert neki is van felelősség ezen a területen. Mindezek a a kérdéseket. Amennyiben egyetértenek önök ezzel, akkor megpróbálom a gyerekek bevonásával megoldani, úgy, hogy a, a konzultációba őket is bevonjuk, és a gyerekekkel természetesen gyermekek számára érthető nyelven kellene ezt meg lefolytatni. Egy perc. Carmen Romero Tisztelt biztos jelölt asszony, a jelenlegi helyzetben a bűnözés globalizációjával az állampolgárok egyre inkább ellentmondásos helyzetbe kerülnek. Valamennyien potenciális áldozatok vagyunk, ugyanakkor egyben potenciális gyanúsítottak is vagyunk valamennyien. Különösen, hogyha egy bizonyos profilnak megfelelünk, hogyha déliek vagyunk, hogyha muzulmánok vagyunk, ha barna, a barnább, sötétebb a bőrünk színe. Európának nincs meg az a kredibilitása, amit alapján nagyobb együttműködést kérhetnénk az Egyesült Államoktól. Itt egy európai egyesít fizetés van, és végül is az állampolgárok fizetik meg ennek az együttműködésnek az árát. Nem lenne szükséges egy olyan bűnmegelőző rendszerre, mint például az európai áldozatvédelmi mandátum, amit a spanyol elnökség előtt kerül majd előterjesztésre nem kellene maximálisan javítani az eljárási szabályokat, gondolok itt például arra a jogsegére, a tolmácsolás, megfelelő tolmácsolásra az eljárásokban. Szerintem nagyon sok a bizonytalanság jelenleg az alapjogok tekintetében, Reding asszony. Teljes mértékben egyetértek önnel mindenképpen szavahihetőnek kell lennünk. A külső és a belső fellépéseink esetében egyaránt. Ezért kapta az elnök ezt a felelősség, adta ezt a horizontális szinten egy biztos kezébe, azért, hogy ez jobban átlátható legyen és említettem, hogy együtt kell majd dolgozzak azon biztosakkal, akik a külügyekért, a külkapcsolatokért felelősek mert fontos, hogy a külkapcsolati szinten is ugyanolyan szinten mozogjanak a fellépéseink, mint a belső szinten. A belső kapcsolatainkat a karta és az alapjogok szabályozzák, ez integráns része a szerződésnek, és ezzel egy eszközt kaptunk a kezünkbe, olyan eszközt, ami eddig nem állt rendelkezésre. Most a kezünkben az eszköz, és ezt alkalmaznunk is kell alkalmazni is fogjuk, ahogy bevezetőmben említettem, azon ö, bűnügyekbe esetében, ahol valaki például gyanúsított. És mint a bevezetőmben mondtam, arra is oda fogunk figyelni, hogy az áldozatokkal megfelelően, megfelelően gondoskodjunk az áldozatokról, mert itt is konkrét gyakorlati intézkedésekre van szükség. Vannak már nemzeti áldozatvédelmi szervezetek, ezek fel is készültek, és ők tudnak segíteni. Lehetséges, hogy egy speciális szervezetre lenne szükség azon áldozatok számára, akik háztartáson belüli erőszak áldozata, illetve akik szexuális bűncselekményt szenvednek el. Fontos, hogy ez a segítségnyújtás végig meglegyen az eljárás során és az ítélethirdetés után is. Tehát nagyon sok itt még a tennivaló, mint önök is látják, de ezt a munkát is a nemzeti kormányokkal együttműködve kell végeznünk. Köszönöm szépen, Sophie Indvelt asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Core responsibilities of the European Union. Köszönöm szépen. Az ALDE azt várja az, az új biztostól, hogy az összes politikai és jogi eszközzel éljen. De úgy látom, hogy elég minimalista és elég passzív képet mutatott itt fel, kérdezem azt, hogy hogyan fogja aktívan az alapjogokat érvényesíteni Európa szerte. Konkrétan a homofóbia, a gyűlöletbűncselekmények bűncselekmények ellen milyen fellépést fog megvalósítani, és mit tesz a az azonos neműeknek a házassága, illetve élettársi kapcsolata regisztrációjával kapcsolatban Emellett a 17-es cikk, amely az egyházak és a nem konfessionális szervezetekkel, egyesületekkel való párbeszédről szól, ezt hogyan fogja megvalósítani. Aztán a PNR, a SWIFT és egyéb kérdésekben ön támogatta az adat átadást az Egyesült Államoknak, mint biztos. Ezzel kapcsolatban most mi a véleménye, Reding asszony? Uh, well, yes, there are ten questions. Igen, itt tíz kérdést hallottunk, engedjék meg, hogy megpróbáljak egyre vagy kettőre válaszolni. Először is, ami az adatátadásokat illeti. Azok, akik ebben a teremben rész, bele voltak az ITRA bizottságban, azok nagyon jól tudják, hogy az adat visszatartási irányelv esetében én ellene ö, szólaltam fel. Az ITRA bizottság ellene volt, és a ö, Telekom ö, minisztertanácsa is ellene volt. A belügyminiszterek azok, akik ezt keresztül vitték és remélem, hogy a parlament legközelebb, hogy mikor egy ilyen döntést kell majd meghoznia, kétszer is el fog gondolkodni, mielőtt igent mond egy ilyen döntésre. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy csak ismételhetem azt, amit már elmondtam különböző felvetett kérdések kapcsán. Az új szerződés alapján, amely december 2009. december óta van hatályban, egy horizontális megközelítést alkalmazhatunk hogy az alapjogok valamennyi új javaslatban tiszteletben tartásra kerüljenek, és az alapjogokat a tagállamokban is alkalmazni, alkalmazásra kerülnek, kerülnek, illetve kerüljenek, amikor az európai jogot ültetik át a tagállamok. A homofóbiának nincsen helye Európában, a személyek szabad mozgása ö, független attól, hogy milyen a szexuális beállítottsága az adott személynek, az Európai Uniónak nincsen lehetősége arra, hogy beavatkozzon a nemzeti házasságtörvényekbe, de arra van lehetősége, hogy fellépjen, amikor egy állampolgár egyik országból egy másik állampolgárba országba megy, akkor itt fel tud lépni. Köszönöm szépen. Sógor Csapa egy percben. Thank you. Köszönöm szépen. Milyen intézkedéseket szeretne hozni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a stokholmi program, amely az alapjogokról szól, tehát, hogy ebben mindenféle eh, diszkrimináció, eh, eh, tehát hogy ez a diszkriminációnak véget vessen az Európai Uniós tagállamokon belül mindenféle hagyományos csoport diszkriminációja ellen fellépjünk. A hagyományos és a nemzeti kisebbségekről beszélek. Ezek a kisebbségek teljes jogú állampolgárok legyenek, és ők is profitálhassanak a jogérvényesülés, a biztonság térségéből Köszönöm szépen, Redding asszony. Ezen a területen is két új elem van az új szerződésben. Az egyik az, a kettes cikk, a szerződés második cikke elő, első alkalommal hangsúlyozza a személyek jogait, akik a kisebbségek tagjai. Tehát nem a kisebbségi csoport jogait, hanem az egyéni személyek, a kisebbséghez tartozó személyek egyéni jogait. És ehhez hozzá vehetjük még a Karta 21. cikkét. A az Európai Uniós jogszabályok érvényesítésén belül az alapjogi karta szabályai érvényesülnek a jogok végrehajtása során. Tehát az új szerződés tartalma ezt határozza meg. Az alapjogok ügynöksége kulcsfontosságú szerepet játszik itt, és itt elemzi, hogy miről van szó, mi milyen fontos elemek merülnek fel ezen a területen, és erről tájékoztat bennünket. Az én csapatomban lesz egy személy, aki a kisebbségek alapvető jogaiért lesz felelős, és teljes mértékben ennek szenteli az idejét. Itt tehát lesz valaki, a, remélhetőleg itt a parlamentben is lesz valaki, aki ezzel foglalkozik, és nyilván önök is, önöknek is lesz tehát egy kontaktszemély nálunk, akihez fordulhatnak ez, ebben a kérdésben. Tehát megpróbálom e, reálisan figyelni ezt a kérdést, minden eszközt kihasználni, és a szerződés által ránk ruházott hatáskörök kihasználásával új jogszabályokat javasolni. Köszönöm szépen, Renáte Szomer következik egy percre. Köszönöm szépen, ami a biztonságot és az adatvédelmet illeti, erről már nagyon sok mindent mondott, és látom, hogy nagyon magabiztos. A testszkennerről is sok mindent mondott már, tényleg azt gondolom, hogy ez az emberek méltóságát megsérti, és szerintem az önkéntesség nem garantált ezen a területen. Itt a polgárokat teljesen átvilágít, átvilágítják, de a légi úton szállított árukat például nem ellenőrzik ugyanolyan mértékben, mint ahogy a polgárokat. Kérdezem tehát, hogy a testszkenerek vajon nem feleslegesek-e egyáltalán? Nem kellene ezt elutasítani, nem csak vak akcionizmusról van itt szó. Ezek eh, a, ezeket a szkennereket vajon eh, megvizsgálták-e európai jogi szempontból, hogy ezek eh, alkalmazhatóak-e, vagy a tagállamokra hagyják a döntést ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Reding asszony. Azt hiszem, hogy világossá tettem az álláspontomat, ami a teszkenereket illeti a testszkenner eh, a teljes kép egy kis része, a PNR, a SWIFT és minden más, ami most még előkészület alatt áll, része ennek a teljes képnek. Úgyhogy nagyon világosan kell állást foglalnunk ezzel kapcsolatban. Nem szabad, hogy a félelem vezéreljen bennünket. Az értékeinket kell a középpontba állítani. Azokat az értékeket, amelyekre az Európai Unió alapul, és amelyek most eh, a nemzetközi eh, eh, egyezmények megtárgyalásakor a tárgyalások homlekterébe kell, hogy kerüljenek. az emberek az emberek méltóságát figyelembe kell venni. Minden intézkedés esetén végig kell gondolni azt, hogy ez tiszteletben tartja-e az emberi méltóságot, tiszteletben tartja-e tartja-e a magánélethez való jogot és az egészséghez való jogot. Sajnos ezt a három elemet nem tesztelték, és most ezek most napirenden szerepelnek, és közösen a kollégámmal, Cecilia Malmströmmel fogom megvizsgálni ezt a kérdést. Az tehát, hogy ezek a pontok, ezek az aspektusok mindenképpen elemzésre kerüljenek, mielőtt az Európai Unió ezen a területen jogszabályt javasol. Gönc Kinga következik egy percre. Köszönöm szépen, biztos, az, biztos jelölt asszony. Tudom, hogy ön a nők és a férfiak közötti egyenlőséget támogatja. Azonban kérdezem, hogy milyen intézkedéseket szeretne hozni annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok a meglévő jogszabályokat és az esélyegyenlőséget megvalósítsák, a diszkrimináció mentességet megvalósítsák, az LGBT személyek, a bevándorlók és a romák esetében különös tekintet különös tekintettel ezekre tehát. E, itt a legsebezhetőbb személyek ellen, a bevándorlók és a romák ellen valósul meg a nagyon sok erőszakos cselekmény. Kérem, ne szakítsák meg a hozzászólót, mondja az elnök. 2009-ben az Európai Parlament elfogadott egy horizontális irányelvet a diszkriminációmentességről. Kérdezem, hogy mit tesz annak érdekében, hogy ez Európai Uniós szintű jogszabály legyen, és hogyan akarja valósít, megvalósítani azt, hogy egyetlen nemzeti tagállam ne se hozzon olyan jogszabályt, amely diszkriminálja az említett kisebbségeket. Köszönöm szépen. Certainly not have the time Természetesen két percben nem tudom nem tudom megmagyarázni az összes fellépést, amit a diszkrimináció ellenes irányelv alapján kellene megtenni, és hogy az új e, egyelőbb bánásmódot hogyan biztosíthatjuk túl a munkavállalási területen nem csak a ö, sérülékeny csoportok esetében, ö, hanem az idősek esetében, a fogyatékossággal élők és mások esetében is ez fontos, de hát nagyon sok különböző olyan elem van, aminek a nyomán elindulhatunk. Tudom, hogy a parlament hozzáállása nagyon pozitív ehhez az irányelvhez. Azt is tudom, hogy nagyon sok probléma van, amit még le kell küzdeni a tanács vonatkozásában, és ezeket alaposan meg kell vitatnunk. A kérdéséből szeretnék kiragadni egy dolgot, mert nagyon sok elem szerepelt benne csak a romák ügyét. Az alapjogok ügyi ügynökségnek egy tanulmánya, egy vizsgálata hangsúlyozta, hogy a roma személyeket egyfelől diszkriminálják a lakhatás a munkaterületén, és ez egyszerűen elfogadhatatlan az alapjogi tekintetben. Ezen a témán fog, együtt fogok dolgozni Andor biztossal, és a strukturális alapjainkat is fel fogjuk használni e, fenntartható módon. Tehát meg kell nézni azt, hogy mi az, ami jól működött, például az Axeder program e, Spanyolországban a szakképzés területén, az egy igazi sikertörténet meg kellene próbálni úgy felhasználni a pénzt, hogy más ö, sikertörténetek is szülessenek. A, ö, van a ö, faji egyenlőségi irányelv, a romák ö, befogadásának kérdése, és meg kell mondjam, hogy a politika annak érdekében, hogy nagyon konkrét eredmények szülessenek, a ö, áprilisban, Kordopában a Roma csúcson kerül majd kifejlesztésre, és biztos, hogy fogok beszélni akkor a konkrét megoldásokról. Köszönöm szépen. Mind de Kamp úr következik egy percben. Lisbon Treaty heralds a new... Elnök, elnök úr, a Lisszaboni szerződés az európai tagállamok közötti együttműködést irányoz elő a büntető végrehajtás területén, és ez egy új közös európai cselekvési terület. Ezt nagyobb biztonságot akarunk garantálni a polgárok számára, és kevesebb, szabad, és kevesebb lehetőséget a bűnelkövetésre. Kérdezem önt, hogy ez a terület alkalmas-e arra, és milyen intézkedéseket szeretne hozni ezen a területen azért, hogy biztonságosabb legyen az Európai Unió térsége? Válasz. Azt hiszem, hogy a bevezetőben már elmondtam, mit kell tenni ezen a területen. Konkrét intézkedésekről van itt szó, nagyon nehéz azonban itt konkrét döntéseket hozni. Nagyon, amennyire könnyű lehet a polgárjogi területen előrelépni, és nagyon sok lépés már megvalósult ezen a területen, annyira nehéz a büntető jog területén előrelépni, ahol a szubszidiaritási kérdés nagyon-nagyon fontos. És ahol nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentnek is tudnia kell, tudniuk kell, hogy a, a nemzeti parlamentek is beleszólhatnak ebbe a kérdésbe, és blokkolhatják a döntést. Ezért nagyon óvatosnak kell lenni ezen a területen. Nem szabad túl gyorsan nem szabad túl gyorsan előrelépni, az egyik dossziém leesett, elnézést. Meg kell néznünk konkrétan, hogy hol lehet előrelépni. lépni a kölcsönös elismerés nagyon fontos, ez egyik ilyen fontos elem. Aztán Emellett a végrehajthatóvá nyilvánítási rendelkezésnek a megszüntetése is nagyon fontos. E, emellett a bankszámlák kérdése, a Róma 2 jogszabályok, aztán nem szabad tovább, további nem szabad most már lehetővé tenni, hogy a legegyszerűbb eljárásokat alkalmaz, alkalmazó jog, tagállamok felé forduljanak. Talán segíthetnek nekem ebben a párbeszédben a nemzeti parlamentekkel. Köszönöm szépen, Stavros Lambrinidis következik egy percre. Köszönöm szépen, Reding asszony. Egy hónappal ezelőtt egy internetes szolgáltató azt mondta, hogy ha valakinek nincsen rejtegetni valója, akkor nem kell, nincs mitől félnie az a kapcsolatban, hogy a kormányok felhasználják a, az adataikat. Nos, hát nem tudom, hogy én mit mondjak ezzel kapcsolatban. Mindenkinek van rejtegetni valója, akár magánéletében, akár politikai választásaiban, vagy akár milyen választásaiban. Az, hogy ezeket az intézkedéseket, vagy ezeket a döntéseket az internet segítségével valósítjuk meg, ez nem jelenti azt, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy az adatainkat kormányok vagy mások felhasználják. Ez a ö, ö, beleegyezés, ennek korlátai vannak. Az internet használók tehát bele kell, hogy egyezzenek abba, hogy az adataikat felhasználják ezen beleegyezésnek az átadásában sokkal nagyobb információkkal rendelkeznek kormányok és egyéb szervek, mint az állampolgárok. Sokat foglalkoztam ezekről a kérdésekről az alelnökkel, amikor megvitattuk a Telekom csomagot, és amikor döntöttünk róla. Ugyanis ez a kérdés nagyon jelentős helyet foglalt el. talán emlékezik arra, de ha nem, akkor majd elküldöm, hogy a már létező jogok, amelyek a magánéletekkel kapcsolatban ma már léteznek, nem feltétlenül vannak figyelembe véve a különböző nemzetállamokban, vagy pedig egy magánszervezettel ezekben az országokban. Én épp ezért például Nagy-Britanniát a bíróság elé citáltam a PHORM ügyel kapcsolatban, ahol felhasználták az állampolgároknak a, az adatait a beleegyezésük nélkül. A szabályok világosak. Előzetes és alaposan ismeretekre alapozott beleegyezésre van szükség. Tehát nem lehet ma már úgy megtenni a dolgokat, mint korábban lehetett az internet világban kollégám Nelly Cruz felelős ezért a területért, de én, mint a jogérvényesülésért felelős biztos, én nekem is a felelősségi körülömbe tartozik az, hogy végrehajtsuk azokat a szabályokat, amelyek az adatvédelemmel kapcsolatosak. Az adatvédelem ma konkrétan benne van az új szerződésben, és számíthatnak rám, hogy én az egyének életét megvédem. Köszönöm. Köszönöm. Eh, Natalie Grüßbeck egy percben. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy eh, az alapjoggal és eh, jogi kérdésekkel külön biztos foglalkozik, és nagyon sok sikert kívánok ez a nagyon nehéz feladathoz, természetesen parlamentünkkel összhangban, hogy az Európa jogala, jogi Európája jöjjön létre, és a szabadság Európája. Ön is említette több esetben, hogy komplementaritás szükséges a Luxemburgi Bizottság és az Emberjogi jogi Bíróság között, és említette a hatos cikket is. Az én kérdésem nagyon egyenes, és hát ismétlődő is. Szeretném tudni, hogy mikor és hogyan tervezi az emberi jogi egyezményhez való csatlakozást globális módon, mert a kompatibilitása a döntéseinkkel az egy dolog, de a csatlakozás a szimbólumon kívül egyéb kötelezettségeket is jelent. Az eljárás, a polgári jogi eljárás mellett az állampolgároknak azt is tudniuk kell, hogy a jogaikat tiszteletben tartják, és az eljárási jog során is ezeket figyelembe veszik. Milyen kezdeményezései lesznek e tekintetben? tekintetben, és a költ a kölcsönös elismerések esetében milyen javaslatai lesznek. Elnézést, hogy hosszú voltam, Reding asszony. I can tell you. Annyit elmondhatok, hogy amikor elkezdjük a tárgyalásokat, akkor gyorsan kezdjük, amint a mandátumot megkapjuk a tárgyalásokra. Tehát a jogot és a kötelezettséget, hogy megtegyük ezt, ugyanis ezek a hatos cikkben világosan megfogalmazottak. Tehát nem kérdéses, hogy vajon megtesszük-e, hanem igenis megtesszük. És természetesen együtt kell működni a két bírósággal, méghozzá egy kiegyensúlyozott módon hiszen szeretnénk megerősíteni a bíróságokat az emberi jogok kérdéseiben. Nem akarjuk meggyengíteni őket. A luxemburgi bíróságnak meg kell maradnia annak, ami évtizedeken át volt, és pedig annak az eszköznek, annak az intézménynek, amely lehetővé tette számunkra, hogy az európai törvényeket az állampolgárok és a belső piac javára fordítsuk. Tehát ezt a két bíróságot összefogjuk, és így formálunk erőt belőle. Ez nem lesz könnyű feladat, ugyanis van egy nemzetközi megállapodás, amelyet ratifikálni kell nem csak a 27 tagállamnak, hanem a többi tanács tagok, az Európai Tanács tagjainak. Tehát lesznek tárgyalások, lehet, hogy nehéz tárgyalások lesznek, és én szorosan együttműködök majd a jogi szolgálattal, a luxemburgi bírósággal, és a felelős, a külügyekért felelős, külkapcsolatékért felelős biztossal. Köszönöm. Jacek Protasiewicz egy percben. Köszönöm szépen elnök úr és biztos asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni az úgynevezett állampolgári kezdeményezésről, amelyet a Lisszaboni szerződés vezetett be. Ez nem csak egy új, hanem egy nagyon fontos jog is az európai állampolgárok számára, ugyanakkor Európát is közelebb hozza az emberekhez, mert lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenebbül vegyenek részt az EU döntések hozatalában. Hogyan akarja a gyakorlatba ültetni ezt a határozatot? És hogyan lehet ezeket a jogokat gyakorlatban gyakorolni? Köszönöm szépen, Reding asszony. A mikrofont kapcsolja be, kérem. Köszönöm. Ez az állampolgárok eh, kezdeményezése egy új elem, amelyet az új szerződés eh, fogalmazott meg. Nagyon fontos eszköz lehet az európai állampolgárok számára, hogy hallassák hangjukat. Ugyanakkor egy veszélyes eszköz is lehet, hogyha a kezdetektől fogva nem tettük világossá, hogy milyen kérdéseket Eh, rekaphatnak választ az állampolgárok. Hogyha például az állampolgárok azt mondják nekünk, hogy a halálbüntetést szeretnék újra felállítani Európában, akkor, akkor azt kell mondani nekik, hogy sajnos nem tudjuk, mert az alapvető emberi jogok Európának az alapjogai, és ezeket nem lehet megváltoztatni, még egy állampolgári kezdeményezéssel sem. Ez az oka annak, hogy mielőtt valóságá válnak ezek a kezdeményezések, világossá kell tenni azokat a feltételeket és a szabályokat, amelyek ezt lehetővé teszi, azért, hogy ez a kezdeményezés pozitívvá váljon. Egy olyan pozitív elemé, amely megmutatja, hogy hogyan lehet javítani a szabályokon, változtatni a szabályokon, amikor új eszközöket is felhasználhatunk a problémák megoldására. Tehát én arra törekszem majd, hogy minél gyorsabban megteremtsük ezokat a feltételeket, amelyek alapján az állampolgárok ezt a kezdeményezést gyakorolhatják. És ez az eszköz nagyon fontos lesz számomra is, és önöknek is. Én ezt az eszközt úgy kell kihasználnom, hogy a kommunikációs lehetőségekkel megmagyarázzam az állampolgároknak, hogy miről, miről is van szó. És önök is ezt tehetik, tájékoztathatják a választópolgáraikat erről a kezdeményezésről. Tehát nagyon sokat kell együtt tennünk. Köszönöm szépen, Manfred Weber. Biztos jelölt asszony, hat meghallgatás van már mögöttünk, és egy kis kritikát szeretnék említeni, amely az előző meghallgatásokon felmerült, mégpedig azt, hogy nagyon kevés konkrétumot hallottunk a többi megjelöltől. Nos, énnek gratulálni szeretnék, nagyon meggyőző, nagyon sok konkrétumot mondott el, nagyon sok meggyőző érvet sorolt fel. Természetesen miután ilyen hosszú ideig volt biztos, ez könnyebbé teszi valamennyire a dolgát. Nos, Stockholm és Lisszabon egy fair, igazságos igazságszolgáltatási rendszer kiépítésével kapcsolatban kérdezném azt, hogy vajon mennyire bizakodó ön abban, azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő öt évben megvalósulhat a közös jog érvényesítési térség. Köszönöm szépen, mondja az elnök Reding asszony a szó. Nos, nagyon sok a tagállamainkban ugye igazságos jogrendek, igazságszolgáltatási rendek léteznek. Nem nulláról kezdjük ezt, hanem azt, amit évszázadokon keresztül építettek a tagállamokban, azt építjük tovább. Most új, meg új valóság gal állunk szemben, ez pedig az, hogy a polgárok egyik tagállamból a másikba mozognak, és hogy ezen mozgás során nem valósul meg a jogi ö, biztonság, mely tagállam joga érvényesül, mely bíróság illetékes. Tehát itt vannak különböző eszközök, amelyekkel erősíteni tudjuk az igazságszolgáltatást, az jogérvényesítést, de bizonyos eszközöket kell az, arra is használnunk, hogy informáljuk, tájékoztassuk a polgárokat azzal kapcsolatban, hogy milyen jogaik vannak, mit tehet, hogyha diszkriminálják a polgárt például, és nem tud a jogairól, akkor ez tényleg nagy probléma. Azzal kapcsolatban, amit elmondtam, és amit hangsúlyozok továbbra is, a határon átnyúló polgári joggal kapcsolatban a a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban a büntetőjog területén és annak érdekében, hogy hogy a partnerek például, hogyha utazni szeretnének, le szeretnének telepedni valahol, vagy el akarnak válni, hogy akkor milyen jogszabály vonatkozik rájuk. Ezt tisztázni kell. Ezeket a feladatokat pedig egymással párhuzamosan kell végezni, és mindemellett ezt kísérnie kell a kommunikációs politikának, és tájékoztatni kell a polgárokat arról, hogy milyen lehetőségeik, választási lehetőségeik vannak, hogyha úgy érzik, hogy az ő jogaikat nem veszik figyelembe. Nagyon fontos, hogy tudjanak erről a polgárok, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Köszönöm szépen. Még Rosario Crosetta következik, az utolsó hozzászólóként az első fordulóban. Egy percre tessék. Köszönöm szépen. Az elkövetkezendő öt évben az Európai Bizottságban a szervezett bűnözés elleni harc is nagyon fontos lesz. Hogyan akarja megvalósítani ezt a célt? Hogyan lehet megvalósítani az európai elfogatási parancsot? Hogy az Eurojust-tal kapcsolatban a, ezen szervnek a demokratikus ellenőrzését hogyan valósítják meg a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. És emellett ami a kölcsönös elismerést illeti, ami a vagyon vagyonelkobzási döntések kölcsönös elismerését illeti például itt vajon vannak -e egység, van -e egységes védelem az áldozatok számára, Európa számára, az európai eh, büntetőeljárásokban? Redding asszony, teljesen igaza van, és eh, teljesen világos ez az új jogszabályokban is. A végcél az, hogy az Eurojustból eh, európai ügyészség legyen. Ezt most nem tudom kifejteni részleteiben, de itt főleg pénzügyi aspektusokról szeretnék beszélni. Az elkövetkezendő hónapokban és években erről mindenképpen vitáznunk kell, hogy ez vajon elége, vagy ennél tovább kell -e mennünk. Vannak lehetőségek az európai ö, szerződésben arra, hogy tovább lépjünk, és ez érvényes a büntetőjogra is, ahol a tagállamokat valóban be kell vonni, a nemzeti parlamenteket és mindenképpen meg kell győzni. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez az európai ügyész felléphessen a határokon átnyúló bűncselekmények esetében. Legyen szó például pedofil bűncselekményekről, ez egy példa. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ahol erősíteni kell az együttműködést annak érdekében, hogy megtaláljuk a szükséges megoldásokat. Büntető jogban mindig két elem van. Az egyrészt ott van az a személy, aki elkövette, vagy akivel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy elkövette a bűncselekményt, nekik vannak alapvető jogai, ugye, ugye? és a demokrációban ezeket garantálni kell, addig, amíg el nem ítélték ezt a szemét. És még akkor is, amikor szabadságvesztésre ítélik és börtönben van, akkor is vannak alapvető jogai, amelyeket be kell tartani, ehhez néha elfelejtjük. Másik oldalon pedig ott vannak az áldozatok nem szeretném, hogyha üres szólamokban eh, beszélnénk az áldozatokról. Ezen ö, eh, rendszerekkel párhuzamosan kell, hogy létezen egy eh, komoly rendszer, amely az áldozatokra vonatkozik. Elnök, az elnök nem adja meg a szót senkinek az elnök nem adja meg a szót a hozzászólónak, egy parlamenti képviselő szeretne hozzászólni, a mikrofonja nincs bekapcsolva, az elnök nem ad neki szót. The coordinators media, the coordinators media have a... A koordinátorok ülése meghatározta azt, hogy ki tehet föl kérdést, úgyhogy kérem, legyen ö, ö, udvarias, és tartsa be a szabályokat ugyanúgy, mint mindenki más. Szeretnénk köszönetet mondani Reding asszonynak, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett. A meghallgatáson köszönöm szépen az együttműködésüket. Most következik az ülés második része, és most pedig szeretném emlékeztetni a Libe szakbizottság tagjait, hogy az értékelési ülésre 6 órakor kerül sor, és ezt megelőzi 5 óra 30-kor a koordinátorok ülése. Köszönöm szépen az együttműködést, és most átadom az elnöklét, elnöklés jogát Léne úrnak. Good. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor.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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass wir langsam, aber sicher wieder zu... Kedves kollégák, szeretnénk folytatni a meghallgatást. Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. Werden das auch recht... Azt hiszem, hogy fontos, hogy minél gyorsabban kezdjük. Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy összesen 30 perccel húzhatjuk tovább a meghallgatást összességében, tehát 30 percünk áll, még rendelkezésre az előzetesen meghatározott időkereten túl, úgyhogy szeretném megnyugtatni a Nőjogi Bizottságot, nem fognak elveszteni egyetlen percet sem. Most pedig szeretném mindenkinek elmondani, hogy egy kicsit más, hogy szerveztük mi a meghallgatást a Jogi Bizottságban, a kérdés feltevőinek lehetősége nyílik arra, hogy egy percben kérdezzenek, erre válaszol két percben a biztos jelölt asszony, és ezután pótkérdést, kiegészítő kérdést lehet föltenni, és azt kérem a kollégáktól, hogy ugyanazzal a témával kapcsolatban tegyenek fel kiegészítő kérdést, ne új kérdést tegyenek fel. És a kiegészítő kérdésre még egy percben válaszolhat a biztos jelölt asszony. Ez tehát az eljárás nálunk. Sok szeretettel köszöntöm Reding asszonyt, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgársáért felelős biztos jelöltet. És most pedig kérem, hogy tartsa meg a bevezetőt. Tessék, öné a szó. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! az önök bizottságában foglalkozni az uniónak az alapvető jogi kérdéseivel. Ugyanis önök foglalkoznak az unió polgári kereskedelmi és jogi kérdéseivel. Nyilván tudják, hogy én nem jogász vagyok, ugyanakkor csodálom az önök jogi szakértelmét. Ha megengedik, felhasználom ezt a szakérdelmet teljességében az elkövetkezendő években. De én már 20 év óta foglalkozom európai ö, ö, politikával, és gyakorlati tapasztalatom van, és tudom, hogy az Európai Unióban mennyire számít a jog számomra a, szupra, tehát a nemzetek felett álló jogrend az uniónak a középpontjában áll. És az Európai Uniót nem az erő, a rendőrség tartja össze, hanem az a közösen összeállított jogszabályrend, amelyet tiszteletben kell tartani, alkalmazni kell, és végrehajtani. Ez egy egy olyan közösség, amely a jogrenden, a jogállamiságon alapul, e, és nagyon sok történelmi eredményt sikerült az 50 év alatt elérni. Miért történelmiek ezek az eredmények? Ugyanis megvannak ezek a különbségek, és az európaiak ezek, ebből a, ezekből a különbségekből erőt teremtettek, a jog területén, és megalapít, megalakították az egységet a sokféleségben. Igen, 27 nemzeti jogrend van, különböző jogi hagyományokkal, ugyanakkor egy gazdag nemzetek felett álló jog rend, amely az egymástól való tanulásnak az eredménye, amikor is összehasonlítottuk a rendszereket, és ezeket egy új és gyakran erősebb európai rendszeré alakítottuk. Miért mondom mindezt? Azért, mert úgy hiszem, hogy ennek kell lennie annak az alapnak, amelyről előre lépünk. Az bizottság, az Európai Bizottság javasol törvényeket, a, a parlament megvitatja ezeket a törvényeket, és megvizsgáljuk, hogy ezeket a törvényeket aztán a gyakorlatban átöltetik-e. És mindig tiszteletben fogjuk tartani a különböző jogi hagyományokat a különböző tagállamok hagyományait. És az előző meghallgatás során már mondtam, hogy nagyon fontos a büntetőjog területén, ahol a nemzeti parlamentek szólhatnak a kérdésekbe, és a tagállamok meghúzhatják a vészféket. Tehát itt valóban konszenzust kell elérni. A polgári és a kereskedelmi jog területén új jogszabályokat fogok javasolni, ahol szükségesnek látom, és ahol meg kell erősítenünk a belső piacot. Például a polgári és a kereskedelmi jog területén ambiciózusnak kell lennünk, ugyanis vállalkozásokról van szó, amelyeknek a bürokratikus akadályokon túl kell lepni, hogy az ügyleteknek a költségeit csökkentsék. Itt segíthetünk az állampolgároknak is a mindennapi életékben, különösen amikor a különböző országokban vásárolnak vagy mozognak. És ez segíthet a válságból, a gazdasági válságból való kilábalásban is. Ugyanis az egységes piacnak, a belső piacnak a megerősítése egy nagyon jó eszköz a fellendüléshez. És ennek az egységes piacnak meg lesz az előnye, hogyha valóban egységes igazsági terül, térséget alkatunk meg. A, tudom, hogy a parlamentnek a saját kezdeményezési jelentésében új jogszabályokat kérnek ezen a területen. Nagyon sok ö, javaslatot ö, ö, majd megvizsgál az új biztos, egész egyszerűen, mert, mert értelme van. Például az exekvatúrnak a megszüntetése 800-2000 euró költséget is jelent az ügyvédi költségekben, tehát a végrehajtható nyilvánítási eljárás. Ugyanakkor szükség van védelemre is. Tehát megszüntetjük ezt a végrehajtható nyilvánítási eljárást azért, hogy megoldjuk a problémákat. Aztán van egy javaslat, Nos, már eltelt hat percet, tehát kérem szépen, hogy zárja le. No, akkor összefoglalom dióhéjban. A, a, a különböző úti balesetekben a az elévülési határ határidők nem fogadhatók el, jogbiztonságra van szükség. Aztán a, a bankszámlák kapcsolatos lépések, az a válságból való kilábaláshoz szükség, a szerződési jogban összefüggésekre, koherenciára van szükség, és megfelelő egyensúlyt kell elérnünk, ez nagyon fontos, tehát én a, a fogyasztói jogokat is támogatom, és ezért folytatom ezt a megközelítést. Aztán a, a politikai közös referencia keret is nagyon fontos. Ez egy csodálatos munka, amelyre építenünk kell. És ez az európai polgári törvénykönyvnek az embriója. Remélem, hogy támogatnak majd ebben és az Egyesült Államok egy egységes kereskedelmi kódexet tudott létrehozni, akkor mi az európai egységes piacban miért nem tudjuk ezt létrehozni? Tisztelt biztos jelölt asszony, nagyon-nagyon örülök ezeknek a szavaknak. Ezt ön is tudja, nagyon-nagyon szívemhez szól, de és ennél is jobban sajnálom azt, hogy most meg kell szakítanom, mert a kérdések következnek. A néppárt nevében Tadeusz Svievka teheti fel az első kérdést. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos jelölt asszonynak a bevezető szavaiért és az intézkedésekért, amelyeket tervez, és amelyeket jogszabályalkotó javaslatokká szeretne átalakítani, ez nagyon hasznos lehet a parlament a tavalyi év végén szeretett volna egy házassági ügyekre vonatkozó, illetve a szülői felelősségre vonatkozó kérdésekben megerősített, hogyha szükséges, megerősített működésben megvalósuló kezdeményezéseket elérni, és a gyermekek jogairól szóló kérdésben is Ön azt mondja e, a válaszában, hogy a mandátumom első hónapá, hónapjában mm, hajlandó vagyok egy ilyen e, kezdeményezést indítani. Ez nagyon fontos nyilatkozat. Kérdezem, hogy vannak-e egyéb lehetőségek és más megoldások, amelyekkel meg lehet próbálni a e, blokkot feloldani a tanácsban, és hogyan szeretné megvalósítani ezt a megerősített együttműködést. Köszönöm szépen. Reding asszony, nem igazán szeretem, hogyha megerősített együttműködésben eh, lépünk előre Európában, hogyha csak néhány ország lép előre, eh, a többiek pedig lemaradnak. Amikor eh, erre kerül sor, minden alkalommal én azt próbálom elérni, hogy mind a 27 tagállam megegyezzen, de hogyha látom, hogy egy nagyon fontos kérdésben, mint például a Róma 3, hogy nem lehetséges egy hangulag előrelépni, akkor lehet, hogy nincsen más lehetőség, mint az, hogy egyes tagállamok előre lépnek. Már adtam néhány adatot, elmondtam néhány számot. E, évente körülbelül 350 ezer vegyes házasság jön létre, és körülbelül évente 170 ezer e, vállás. Tehát az összes vállás 19 e, százaléka a vegyes eh, házasságok felbomlása teszi ki ennek 19%-át. Nagyon nagy probléma lehet ez, akár a szülőknek, gyerekeknek, eh, és eh, nincs más lehetőségünk, mint hogy előrelépjünk akár megerősített együttműködéssel. Tíz tagállam kérte ezt, én szerintem igazuk van, és, és megpróbálok ennek eleget tenni. És azt remélem, hogy ha a többi tagállam látja, hogy komolyan vesszük ezt a e, kérdést, akkor csatlakozni fognak ők is. Remélem, hogy nem csak tíz tagállam, hanem egy idő után 20-25, és aztán végén ugye a cél az, hogy 27 tagállam egyezzen ebbe bele, és vegyen részt. Köszönöm, ez a cél. Köszönöm. Köszönöm szépen, CFK úrnak kiegészítő kérdése van. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt mondta ön, hogy tíz tagállam kérte a megerősített együttműködést. Ön azt szeretné, hogy, hogy többen vegyenek ebben részt. Az eredeti javaslatát vajon szeretné módosítani? Válasz. Ez az egyik feladat, amelyet rögtön azután, hogyha önök megerősítik a jelöltségemet, elkezdek. Most csak az általános kérdéseket néztem meg, nem néztem meg a részleteket, nem mentem bele a részletekbe. Ezt erre nagyon gyorsan sort fogok keríteni. Az előkészítő munka már elkezdődött, nem teljesen új dologról van szó, és az előkészítő munka alapján fogok erre kitérni majd. És minden parlamenti képviselőt, akinek tapasztalata van ezen a területen, meg fogok kérni arra, hogy tájékoztasson, segítsen a munkámban. Ez nagy segítségemre lesz. Ugyanis azt szeretném, hogy ez a, az európai polgárok számára annyira fontos kérdés, minél hamarabb eldöntésre kerüljön. Az úgynevezett fórum shopping, amely a házasságban a leggyengébbek kárára valósul meg, ez nagyon nagy probléma. És ez nem felel meg annak a képnek, amelyet én kialakítottam az Európai Unióról. Köszönöm szépen, Rápkai úr következik a szocialisták és demokraták részéről. Réding asszony, a Die Welt német napilap azt írta, hogy ön egy sármos asszony, nagy kitartó, kitartása van, nagyon árnyalt véleménye rendelkezik, de az európai üzemek is, és cégek is várják önt, és arra számítanak, hogy nem fog új vállalkozásokkal kapcsolatban, vállalkozásokkal ellen ellentétes vagy a vállalkozások számára negatív esélyegyenlőségről, vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatos szabályozásokat elfogadni. E, itt, hogyha az európai cégekre gondolok, részvénytársaságokra gondolok. Itt még különböző kérdések nyitottak, például az üzemi tanács kérdése és egyéb kérdések. Kérdezem, hogy hogyan tudja a félelmemet elosztani, azzal, eloszlatni ezzel kapcsolatban, amit az újságban olvastam. Válasz. Korábban újságíró voltam, úgyhogy nem merném kritizálni az újságírók munkáját, de hogyha ez az újságíró megkérdezte volna a távközlési vállalatokat, a cégeket, akkor más választ kapott volna. Őket nem annyira e, tettem boldoggá a roaming javaslatommal például. Az én e, véleményem a következő. Nem kell valami ellen és valami mellett eh, fellépni. Ki kell egyenlíteni a dolgokat, egyensúlyba kell hozni a dolgokat. Belső piacot valósítottunk meg az emberek szabad áramlásával az alapjogok eh, érvényesülnek, és a diszkriminációmentesség is, és mindezt ki lehet egyensúlyozni. Egy német újságban nem tudom, hogy hol van ez a cikk, itt van valahol a dossziémban, olvastam egy nagyon érdekes tudományos elemzést egy német egyetemről, amely elemzés arról szólt, hogy azokban a cégekben, vállalkozásokban, ahol a nők integrálódtak a munkába, eh, ahhoz fogyatékkal élők is dolgoznak, eh, azok sokkal jobb eredményt mutatnak fel, mint más cégek és más vállalkozások. Tehát szerintem vannak, van lehetőség arra, hogy kiegyenlítsük a különböző aspektusokat. Néha egy kicsit az üzleti világ felé kell billenni, néha egy kicsit a fogyasztói, világ, fogyasztói jogok felé kell billenni. A fogyasztói jogokkal kapcsolatban természetesen itt is nagyon oda fogok erre figyelni, ismerem a kritikákat ezzel kapcsolatban, tudom, hogy milyen kritikák fogalmazottak meg, eh, hogyha a fogyasztói eh, irányelvből kiderül, eh, hogy ez nem védi megfelelően a fogyasztók érdekeit, akkor ezt el is felejthetjük. Ki kell e- egyenlíteni tehát a különböző érdekeket. Kiegészítő kérdés? Nos, Na, teljesen igaza van az újságírónak, hogy ön nagyon bizony bájos és kitartó asszony, de hát most ugye kitértünk a fogyasztóvédelem kérdésére, és különböző érdekeket kell figyelembe venni, és emellett felmerül még az a kérdés is, hogy a, a fogyasztóvédelmi jogot minimálisan akarjuk harmonizálni, vagy maximálisan a tagállamok között. Itt is különböző vélemények érvényesülnek az Európai Parlamenten belül, az önvéleményét szeretném kérdezni. Válasz. Az elmúlt öt évben a távközlésért felelős biztosként, illetve a, a határon átnyúló internetes vásárlásokért felelős biztosként láthatom, hogy minimum harmonizációval nem lehet eh, egységes belső piacot építeni. Tehát egyáltalán nem áll érdekében a határon átnyúló üzleti forgalmat bonyolító cégeknek az, hogy minimális harmonizációt valósítsunk meg, mert soha nem lesz a minimális harmonizációnak köszönhetően olyan mértékű a bizalom, hogy a, a polgárok eh, határon átnyúlóan eh, bevás, vásároljanak be az interneten például. A teljes harmonizáció a válasz, szerintem, erre a kérdésre. És azt is tudom, hogy meg kell nézni a jogszabály előkészítés minőségét, illetve a védelem szintjét. Erre ki fogok térni az Európai Bizottság, mint kollégium ülésein, és különböző gyakorlati megoldásokat fogok javasolni. Köszönöm szépen, Baldassare képviselő. La sua introduzione lei ha indicato. Redzi asszony a bevezetében prioritásként jelelte meg az, EU, az állampolgárok Európájának a, a felállítását. És konkrét intézkedésekről beszélt az e, mindennapi életben az európai állampolgárok jogainak a megvalósítására, amikor személyes vagy kereskedelmi kapcsolatokról van szó. A kérdésem az, hogy a különböző jogi kultúrák és rendszerek közötti harmonizációt megteremtsük, a különböző államokban lakó állampolgároknak, a jogi aktusoknak a közös, kölcsönös elismerését kellene biztosítani. Tehát a különböző jegyzők által adott hivatalos okmányok, hiteles okmányok ne csak az egyetlen dokumentumok legyenek, amelyeket elfogadnak, hanem mindenütt, hanem a más okmányok is legyenek az Európai Unióban ugyanígy elfogadva. Ez az egyik gyakorlati probléma a és ezért nem ismerik el a saját, nem ismerik meg a saját jogaikat az állampolgárok. A Lamassur jelentésben konkrét problémákat, példákat látnak arra, hogy ez miért nem működik. És hogyha valóban az állampolgárok Európáját akarjuk megvalósítani, akkor ezt a gyakorlatban kell megvalósítani. 2008-ban az Európai Parlament egy horizontálisabb jogelismerést, kölcsönös elismerést akart. Ugyanis ma ez egy töredezett elismerés. Elkezdtük ezt már elvégezni, és a kollégám, aki most biztos, az öröklésnek a határokon átnyúló megoldását az európai bizonyítványjal, tehát öröklési bizonyítványjal óhajtja megoldani. És ez szerintem nagyon jó megoldás, és én további dokumentumokkal is ezt szeretném tenni, de nem fölülről intézve ezt. Először szeretnék egy nyilvános konzultációt ezekről a kérdésekről, azért, hogy a ne csak a különböző politikákat előállító emberek, hanem az ipar és az állampolgárok is megmondják, hogy mire van szükség, és nyilvánvalóan a szakemberek is mondják meg. Ezt pedig konkrét lépések fogják követni. A második kérdés. Talán a megoldás az lehetne, hogy legyen egy európai hatóság, amely ezen aktusoknak a legitimálását biztosítja, amely egy közös nevezőt talál minden aktus, kibocsátott aktus számára. És akkor egész Európában ugyanez lenne a megközelítés. Gondolja, hogy ez lehet egy, egy lehetőség? Ez egy lehetőség valóban sok lehetőség között lehet, hogy nem új intézményre gondolunk, ugyanis én nem feltétlenül támogatom az új különböző intézménynek a létrehozását, hiszen ez csak megnehezíti a dolgokat. De hogyha már meglévő intézmény keretében ezt meg lehetne oldani, és még hozzá nagyon is gyakorlati módon, akkor ez talán megoldaná a problémát. Pontosan ezért van szükség erre a nyilvános konzultációra. Azért, hogy ezeket a gondolatokat elemezzük, a megvalósíthatóságok és a gyakorlati alkalmazások alapján. Köszönöm, Gering de Ödenberg asszony. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz az elismeréshez, amelyet e, a, például a távközlési csomaga kapcsolatban mondott. A kérdésem a szerződési jogok kérdése egy tudomány eh, alapú társadalomban, amelyel 2009-ben foglalkoztak, az eh, az szellemi tulajdonjogok kérdésével is foglalkozik. Eh, ön a jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosaként hogyan akarja biztosítani, hogy megfelelő egyensúly legyen a szerzőjogok védelme és a szólásszabadság között az Európai Unióban. Hiszen ezt alapvető jogként állapította meg a bíróság nem olyan régen. A, a az internethez való hozzáférés az egy közös piac, és ehhez új szerzői jogokra van szükség, és ezt még egyelőre nem valósítottuk meg. Milyen stratégiát szeretne folytatni az internetes szerzői jogokkal kapcsolatban, és hogyan fogja ezeket egy megfelelő időkereten belül megvalósítani? Az internethez való hozzáférés és a szerzőjogok kérdése egy nagyon heves vitát okozott ebben a parlamentben. Én a 138-as cikkel kapcsolatban, az új internetes szabadságról szóló rendelkezésekben kapcsolatban a parlamentet támogattam, és sikerült a tanácssal elfogadni ezt az egyeztetés során. Ez pedig azt jelenti, hogy ez az új internetes szabadsággal kapcsolatos rendelkezés győzelmet jelent az európai állampolgárok jogait és szabadságjogait illetően. Ez az egyik része a kérdésnek. A másik része az, hogy hogyan garantálhatjuk azt, hogy az alkotókat megfizessék az alkotásukért. És az egész vita azt mutatta, hogy ezt a régi eszközökkel nem lehet megvalósítani, tehát új, modern és hatékonyabb módon kell a szellemi tulajdonjogokat és az, a, a művészi teljesítményt védeni. Én mindig is a jogi megoldások mellett tettem le a voksomat, tehát inkább a kínálat nőjön, mint az elnyomás. Ugyanis európai jogban már nem lehet visszaszorítani, elnyomni ezeket a kérdéseket, és a távközlési csomag együttes döntési eljárása során is így történt. Még egy kérdés ehhez kapcsolódóan? Nos, egy ide kapcsolódó kérdés. Jelenleg az EU egy nemzeti, nemzetközi kereskedelmi egyezményről tárgyal a hamisított termékekkel kapcsolatban. Ez is védi az európai állampolgároknak a jogait. Mi a vélemény erre ezről a megállapodásról? Szerint, ön szerint itt kellenének rendelkezésünk, amelyek eh, a nem kereskedelmi jellegű fájl megosztást büntetés szankcionálja. Nagyon örülök annak, hogy ön a francia megoldást nem akarja az EU számára alkalmazni. Mint már megmagyaráztam a vita során, az, hogy az Európai Unió szerződésében az alapjogokat és a, a kártát ö, belevette. Ez azt jelenti, hogy a bizottság által javasolt ö, döntéseknek ö, az alapvető jogok hatás tanulmányát is tartalmaznia kell. Ez egy horizontális feladat, az elnök megbízott engem ezzel. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi megállapodásokban, a jövőbeliekben, amelyekről a parlament is tárgyalni fog, ez egy fontos kérdés lesz a büntetőjogi eszközökkel kapcsolatban, tehát hogy a hamisítás ellen harcoljunk, Cecilia Malmströmmel egy olyan irányelvet javasolunk, amely a bűnügyi szankciókat vezetne be a hamisításokkal kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy letöltenek bizonyos dolgokat, mert ez nem hamisítás. Tehát először kell foglalkozni a hamisítással, aztán az internet használásával, tehát a letöltéssel, amely egy másik kérdés. és fontos egyensúlyt kell a két egyensúly között, két jog között teremteni, tehát a, a magánélethez és a tulajdonhoz való jog között. Láthatjuk, hogy nagyon sok jogszabályban döntés kell hoznunk, méghozzá nehéz döntéseket. Köszönöm szépen tudom, nagyon nehéz megválaszolni a kérdéseket, ezeket a bő kérdéseket ilyen rövid idő alatt, azonban nincsen túl sok időnk, és ezeket időben be kell fejezni a meghallgatást. Diana Wallis következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen eh, biztos asszony jelöltnek is a eh, válaszokat. Ami itt, itt eddig elmondott, az elég ilyen lenyűgöző, és nagyon jól mutatja azt a eh, mozaikot, ahogy összeáll az európai jog nagyon ö, fontosnak tartja ön is azt, hogy minden ezen a területen hogyan kommunikálunk. Van egy kis aggodalmam a tekintetben, hogy képesen tudunk, jól tudunk-e kommunikálni, és a polgári ö, igazságügyi területen jól tudunk előlépni. 27 ö, nemzeti jogrend van, amiket szeretnénk valahogy összehozni. Ö, szerz, ö, kötelmi jogterületén 28 ö, rendszerrel dolgozunk, akkor a, ö, az okiratok, szabályok, az öröklés, a vállás területén is különböző szabályok vannak. Tehát a, ugye külön problémát jelent a common law, tehát az angol száz jog, és az összes európai állampolgárnak ugyanakkor joga van a, a szabad mozgáshoz, tehát az esetjog a common law területén is mozoghatnak. Tehát hogyan lehet egy e, olyan rendszert létrehozni, ami elérhető az állampolgárok számára? Az alelnök egy nagyon fontos kérdésre mutatott rá, és mondtam egy mondatot korábban, csak akkor van akkor rendelkezik az ember az igazsághoz való joggal, hogyha felismeri a saját jogait és minden harmadik állampolgárnak probléma esetén halvány fogalma sincs arról, hogy milyen jogai vannak. És ezen a területen kell tovább lépnünk. Tudom, hogy milyen nehézségeket jelent mindez. Közelről megvizsgáltam a Luxemburgban található hivatalt, amely a kiadványokat készíti, és ahol valamennyi jogszabály, joganyag, bírósági ítélet és egyéb íromány megtalálható sőt vannak összefoglalók is, amik egyszerűsben tájékoztatják az állampolgárokat. Ez egy dolog, ez kialakulóban van, illetve ez egy egységes kapu lesz 2011-től, ahová az állampolgár fordulhat. Tudom, hogy az elektronikus igazság ügyi kapun is dolgoznak. Ez 2006-ban vagy 7-ben indult el, mondjuk, hogy 2007-ben. Az első konkrét eleme ennek 2011-ben fog megjelenni, és 2014-re meg kell, hogy legyen egy olyan elektronikus kapu, ahonnan reakciót is kaphat az állampolgár, ahol lekérheti a az adott okiratot, illetve okiratoknak az aláírására, hitelesítésére is lesz mód elektronikusan. Ennek a közvetlen eredménye az lesz, hogy az állampolgár meg fogja az is tudni, hogy egy konkrét okmányt hogyan tud beszerezni. De hát első lépés, hogy az állampolgár tájékoztatni kell a jogairól, utána meg kell, hogy legyen mindaz az elem, amivel lehetővé teszi, hogy ezzel éljen, és ehhez a kommunikációs lehetőségeket kell felhasználni eszközként annak érdekében, hogy az állampolgár tájékoztatást kapjon a jogairól. Ehhez természetesen szükségem lesz az Európai Parlament segítségére is, mert önöknek kell majd az állampolgáraikat tájékoztatni arról, hogy milyen jogaik vannak és nagyon sok brit állampolgár van, aki külföldre utazik, külföldön él, és vannak problémái külföldön, és szeretnének megoldást találni, őket is segítenünk kell. Köszönöm szépen. Nincsen problémám azzal, amit ön elmondott a kommunikációra vonatkozóan, de nem válaszolja meg a másik kérdést, ami meghúzódik a kérdésemben, hogy azért, mert különböző megközelítéseket alkalmazunk, és miután potenciálisan a fokozott együttműködés valósul meg, ezért nagyon nagy része az európai állampolgároknak egyszerűen kimarad a polgárjogi rendszerből a, és a, egyrészt az eseti jog, a common law ö, tradíciói is egyszerűen kimaradnak, és ez nagyon veszélyes ö, tendencia az elmúlt 10-11 évben. ön maga mondta el, hogy van lehetősége egy 28 részből álló rendszert létrehozni, ami azt jelenteni, hogy a 27 nemzeti rendszer fölött állna egy rendszer, és aztán eldöntheti mindenki, hogy a 28. rendszert kívánja inkább alkalmazni, és ez lehetne egy kiút. De ez a vita még egyelőre nem zárult le, ez folyamatban van, ez most van alakulóban. És ahogy a bevezetőmben mondtam, én nem vagyok jogász, én szeretném, hogyha az összes jogász, aki a teremben van, illetve a környéken van, az mind segítene e tekintetben, és ö, így ö, a bizottsággal egy jó megoldásra ö, juthatnánk. A ahol valószínűleg remélhetőleg dolgozni fogok majd. Ott nagyon sok jó jogászunk van azon a főigazgatóságon, sőt az én kabinettemben is, és úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni azokat a megoldásokat, amelyek a legpozitívabbak lesznek az európai állampolgárok számára, azon állampolgárok számára is, akik egyenlőre az esetjogi, az angol száz jog szerint élnek, amely egy nagy hagyományú jogrendszer, amit természetesen nem hagyhatunk ki. Bodó kolléga következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az Európai Kereskedelmi Kódexhez nyújtott támogatását, de szeretnék egy kérdést feltenni ugyanezzel a területtel kapcsolatban, de sokkal pragmatikusabb jellegű kérdést. Milyen tervei vannak arra, hogy a a referencia keretre kapcsolatban, hogy az 28, potenciálisan 28 kötelmi jogi rendszert hogy hozhatjuk össze, milyen ö, lépéseket és ütemezést tervez annak érdekében, hogy elérje a céljait az európai kötelmi jog területén. Az egyik első munkaülésen az új ö, főigazgatóságon ezt a kötetet találtam, ami a ö, közös referencia alap. És ö, tudom, hogy ezzel a ö, szakértők dolgoztak, hogy ez elkészüljön és összeálljon. Ezt feltétlenül el szeretném érni, hogy ez működjön, mert nagyon sajnálatos lenne, hogyha végül is ez ö, egyszerűen csak az egyetemeken működne ezt mindenképpen át kell ültetni a gyakorlatba, ennek működnie kell a gyakorlatban. Ezért eh, hoztam létre egy szakértői csoportot, hogy a 2010 eh, során ennek a munkának a lényegi kérdéseivel foglalkozzon, majd pedig 2010 eh, nyarán a szakértői munkacsoportba segítségével egy közleményt készítenénk el, ami aztán 2011-ben egy megfelelően megismertetett jogi instrumentumot, eszközt honnan létre. Tudom, hogy a az egyetemeken már dolgoznak a fordításon, mert egyelőre csak angolul létezik, és már franciára, németre fordítják az eredeti angol változatból. Szeretném, hogyha ez a munka folytatódna, és a bizottság segíteni is fog nekik annak érdekében, hogy ezt a munkát folytatni tudják. Ez párhuzamosan folyik. Egy kiegészítő kérdésként ön említette az egyetemi munkát. Hogyan kívánja bevonni a parlamentet a szakértők úgymond segítésében, hogy a közös referencia keret megfelelő legyen? Válasz. 2010 nyarán a közlemény lehetőséget fog adni arra is, hogy a parlament megismerje és kézzelfoghatóan rendelkezzen az elemekkel, és hozzájáruljon ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy merre lépjünk tovább. Ezért kezdem, szeretném kezdeni egy közleménnyel és nem egy irányelv javaslattal, mert mielőtt a konkrétabb javaslatokhoz eljutnánk, nagyon fontos lenne, hogy megismerjük nem csak az egyetemi szakemberek, hanem mindazoknak az e, ismereteit, akik konkrétan dolgoznak ezeken a területeken, bírák, jogászok, politikusok, tehát mindenkit szeretnék bevonni ebbe. Így lehet a közös bölcsességet felhasználni, és a lehető leginkább megvalósítható megoldáshoz eljutni, hogy ebből egy megfelelő jogi eszköz szülessen úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy ez nem került eddig napirendre ahogy már említettem, én nem vagyok a szakértője ezen kérdéseknek, ezért van szükségem az önök segítségére, de mindenképpen szeretném ezt sikerre vinni, mert ez egy embriója az európai polgárjogi törvénykönyvnek. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony következik. Köszönöm szépen. Olyan kérdést szeretnék feltenni, amely az Európai Unió hitelességével függ össze, mégpedig az európai jognak a nemzeti szinten való végrehajtására szeretnék kitérni. Nagyon sok panaszt kapunk a polgároktól, azonban egyre kevesebb a szerződésszegési eljárás, különösen amikor környezetvédelmi jogról van szó a, amely területen nagyon-nagyon kevés előrelépésre kerül sor, de más területekre is vonatkozhat ez. Hogyan szeretnék, hogyan tudnák garantálni azt, hogy ez valódi prioritás legyen, hogy a környezetvédelmi jog végrehajtása tényleg prioritás legyen. Új intézményközi egyezmény fog születni, és hogyha ez a konkrét, praktikus lépéseket nem tervez, azzal kapcsolatban, hogy a parlament és a bizottság hogyan fog együttműködni az petíciós bizottság bevonásával, amely a procedúrákat figyelembe véve nagyon fontos szerepet játszik. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy az irányelveket korrekt módon és időben alkalmazzák és hajtsák végre? Válasz? Teljes mértékben igaza van a tisztelt képviselőasszonynak. Nem elég az európai jog önmagában, hogyha ez csak a hogyha ezt csak részben, vagy egyáltalán nem hajtják végre, és nem ültetik át nemzeti jogba. Ez az egyik oka annak, hogy a távközlésért felelős biztosként a rendelethez ragaszkodtam, és nem az irányelvhez. Hiszen ez egy sokkal erősebb eszköz, és de jure alkalmazása valósul ennek meg. Azonban most sokkal érzékenyebb területre tévedtünk. Tudom, hogy a büntetőjogban például soha nem alkalmazhatunk rendeletet. Nézzük meg, hogy mit tehetünk polgári jogban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha önök is egyetértenek ezzel, hogy évente egyszer az alapvető jogi kérdésekről készüljön egy egy jelentés. Azzal kapcsolatban tehát, hogy ezek mennyire valósulnak meg az európai jogban, mennyiben ültetik át ezt a nemzeti, a nemzeti jogba, és aztán össze kell foglalni az összes panaszt, amelyet kapnak önök, kap a bizottság, kap az ombudsman és kap a petíciós bizottság a polgároktól. Ezeket össze kell foglalni, és ezeket elemezni kell, hogy lássuk, hogy hogyan lehet előre jutni ezen a téren. Hadd mondjak még egy dolgot. Nem igazán fogok habozni, hogyha szerződésszegési eljárásra kerül sor vagy arra kerül sor, hogy döntsek arról, hogy indítok-e ilyet. Ha megnézik az elmúlt tíz éves munkámat, láthatják, hogy nem igazán féltem, még nagy tagállamok ellen sem ilyen eljárást ö, indítani. Tessék, kiegészítő kérdés következik. Igen, első pillantásra ez nagyon kielégítő válasznak tűnik, de érthetem-e ezt úgy, hogy a jövőben, hogyha a közösségi e, jog végrehajtásával kapcsolatos kérdések utánkövetéséről ke- ről van szó, akkor ezekről konkrét válaszok, ezekre konkrét válaszok is érkeznek. Az elmúlt években ez nem volt mindenképpen így. Um, itt ez egy parlamenti feladat, és az Európai Bizottságnak is a feladata az, hogy, hogy végrehajtsa az európai jogot, a parlamenti pedig, hogy ellenőrizze ezt. Válasz, az elmúlt hetekben Barózó úr Többször is összehívtam a jelöltjeit, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk. És teljesen világossá tette, hogy a parlamentnek a szerepe, amely az új szerződéssel még inkább megerősödött, közvetlen választ igényel a bizottság részéről. Tehát a bizottságnak közvetlen választ kell adni a parlamentnek. Az elmúlt tíz évben Többször is rendelkezésre, mindig is rendelkezésre álltam a parlamenti szakbizottságoknak, amelyek együttműködtek velem, amelyek ugyanazon a területen dolgoztak, mint én, és a parlament véleményét mindig is kikértem, amikor úgy éreztem, hogy szükségem van a parlamenti inputra. És a parlamenti kérdéseket próbáltam minél hamarabb megválaszolni, hiszen önök adják a közvetlen kapcsolatot az európai politika és a polgárok között. Karim kollega következik. Biztos jelölt asszony, ön egyrésztről azt mondja, hogy nem igazán tetszik önnek az, hogyha Európa nem lép előre egységesen, másik oldalon pedig nem adott kielégítő választ arra a kérdésre, amely szerint az Európai Bizottság megközelítése egyes tagállamokat, amelyek az esetjogot alkalmazzák, arra kényszeríti, hogy kizárják saját magukat az európai tagországokkal való együttműködésből. Erre nincsen válasza. A Lisszaboni szerződés a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségét írja elő, tiszteletben tartva a különböző tagállamok különböző hagyományait, jogi hagyományait. Az írásban megadott válaszaiban és a, most a szóbeli válaszaiban úgy látom, hogy a kötelmi jog első építő elemi mely felől az európai polgári európai polgári jog felé szeretne ellépni. Ez azt jelenti, hogy nem veszik figyelembe az esetjogot, amelyet több tagállamban is alkalmaznak gondolhat, számolhatunk azzal, hogy ezt is meg fogják védeni? A Brüsszel egyes jogszabály, vagy az öröklés, vagy a Stockholmi program, ezek nem a, ö, írják elő a szerződési jog, kötelmi jog, ö, illetve egy, ö, polgári jog harmonizációját. Honnan eredezteti ezt a megbízatást, ezt a mandátumot? Válasz. Csak azt tudom válaszként elmondani, mint amit Volis asszonynak már elmondtam, ugyanerre vagy hasonló kérdésre, figyelembe kell vennünk a nemzeti helyzetet, a nemzeti adottságokat, és olyan megoldást kell találnunk, amelyek kiegyen, amely kiegyensúlyozott a 27 tagállam számára. A közös referencia keret itt fontos szerepet játszik. Itt nyilatkozatot jelentett egy nyilatkozatot kívánok majd kiadni, miután meghallgattam a szakértői munkacsoportot, amely szakértői munkacsoportban esetjogszakértői is helyet foglalnak. De a végeredmény az, hogy közös megoldásra kell jutni, közös javaslatot kell benyújtani. Be fogok nyújtani egy javaslatot azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépjünk előre. Annak érdekében, hogy a polgárok jogai, jogait figyelembe vegyék. Ami a testamentumot, végrendeletek kérdését illeti, tudom, hogy itt van egy specifikus elem az Egyesült Királyság jogában, és ez a specifikus kérdés, ezt figyelembe vették az eddig végrehajtott munka során, az Európai Bizottság javaslata kidolgozás, javaslatának kidolgozása alatt hogy figyelembe vegyék tehát azon Egyesült Királysági állampolgárok helyzetét, akik külföldön élnek. Hogyha jól emlékszem, de nem vagyok ebben 100%-ig biztos, csak 95%-ban, ha jól emlékszem, választhatnak, hogy a brit rendszert érvényesítsék, vagy ezt szeretnék alkalmazni, vagy pedig annak a tagállamnak a jogát, amelyben tartózkodnak. Ez a munka tehát folyik. Nachfrage. Kiegészítő kérdés. Az a kérdés, amelyre, amit eh, említett, ez a, ez a, ez a szokásos lakhely eh, definíciójának a hiányából merül föl, de erre majd még visszatérhetünk. Nos, ami a polgári és a büntető eh, jogi javaslatokat illeti, ezekben a továbbiakban támogatni fogja a hatástanulmányokat a tagállamokban? nem tudom, hogy mit jelent ez, mondja az elnök, hogy teljes hatástanulmány tagállamokra vonatkozóan. Mindig két hatástanulmányunk volt, az egyik figyelembe vette az összes rendszert, tehát a 27 tagállam rendszerét, hogyha így érti a kérdést, akkor igen a válasz, és lesz még egy kiegészítő hatástanulmányunk, amely a az alapjogokról szól. Tehát ez kiegészítő elem lesz, ez eddig nem létezett. De vannak alapvető jogok, például a szabad mozgással kapcsolatban, ezeket is figyelembe kell vennünk. Danke, Herr Kollege Köszönöm szépen, Berlinger kolléga. Biztos asszony, jelölt asszony. Végre megvan a Lisszaboni szerződés, a Stockholmi program, amelyek nagyon fontos eszközök az európai jogrend számára. Mint ahogy ön is mondta, a az állampolgároknak ismerniük kell a jogaikat, ez egy nagyon lényeges kérdés. Tehát, hogy hogyan férhetnek hozzá a rendszerhez. Ugyanakkor nagyon fontos a jogi mentalitás és a kultúra, a jogrendszerben működő ügyvédek és más jogi képviselők számára mit szándékozik tetsz, tenni arra, hogy felkészítse ezeket a szakembereket erre a célra? a múlthoz képest több pénzt fordítanak erre? Milyen politikát és támogatást akarnak a hálózatok és más struktúrák számára? És hogyan vonja be a tagállamokat és a nemzeti képzési intézményeket ebbe az erőfeszítésbe. Hogyan biztosítja, azt, hogy az egyetemi oktatóknak a készségeit, ismereteit is be lehet fogni az ügyvédek, jogi szakértőknek a képzésére, és hogyan akar kölcsönös bizalmat kialakítani. Teljesen igaza van a képviselő úrnak. A közös kölcsönös bizalomat nem lehet fölülről létrehozni. Ugyanis egy gyakorló szakember ismeri egy másik országnak a jogait, és hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Ez az alapja az együttélésnek és az együttmunkálkodásnak. Ez az oka annak is, hogy amikor oktatási biztos voltam, akkor erősíteni próbáltam az Erasmus programot, azért, hogy az egyetemek a mesteri fokozat szintjén közös diplomát eh, bocsássanak ki. Eh, mi ennek az oka? egyszerűen az, hogy azok az emberek, akik különböző egyetemeken tanultak, és egy-két éven keresztül különböző mentálitással rendelkező professzorokkal dolgoztak, visszatérnek a saját országukba, akkor nagy változtatásokat tudnak létrehozni ezért gondolkodom azon, de még meg kell vizsgálnom, hogy hogy lehet ezt végrehajtani, hogy legyen egy bírókat képző Erasmus program. Azért, hogy ismerjék a kollégáikat a másik országokban, ismerjék a másik jogrendszereket, hiszen csak ilyen módon tudunk valóban kölcsönös elismerést létrehozni a különböző gyakorlati szakemberek között. Tehát e, meg akarjuk erősíteni a már létező hálózatokat, megvan ugye az igazságszolgáltatási fórum. Aztán megfelelő igazságszolgáltatási atlaszt és kártyákat, stb. hozzunk létre, és a képzést is megerősítsük, és itt nyilvánvalóan azokra az intézményekre és egyetemre támaszkodom, amelyek jó munkát végeznek Európába. Ezeket összehozzuk, és a cserét biztosítjuk, és ez nagyon fontos feladat lesz. Végül pedig ki tudja, talán lehet egy európai jogi akadémia is. De ezt én inkább e, a hálózat építés e, keretében látom. Köszönöm szépen, biztos asszony. Van már a bér, bírók számára egy képzés, de hát azért ezerből egy vesz ezen részt, és e, a tagállamokban folytatott e, képzés az európai hálózat keretében tulajdonképpen ö, e, olyanok, mintha leckéket, órákat tartanának diákoknak talán először felül kellene vizsgálni eh, a szakképzés eh, kérdését eh, olyan szakembereknek, mint a bírák. Tehát, hogy hol történjenek ott, ahol a tevékenységüket folytatják például. Tehát tulajdonképpen a felnőtt képzés új, magasabb minőségi formában. Pontosan ez lenne az ilyen Európai Jogi Akadémiának a feladata, de ön jogosan mondta, hogy bármit is teszünk, még az Erasmus keretében is, hogy a több mint egy millió diák van, az összes diák számával összehasonlítva, az csak egy csepp a tengerben. Tehát ezért ezt meg kell erősíteni. De hogyha a gyakorlati képzést megerősítjük, akkor nem szabad elfeledkeznünk a, a kutatásról. Például gondoljunk Firenzére, ahol az európai kutatást is meg kell erősíteni az európai igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. És ez talán válasz a brit képviselő kérdésére is, aki a, a common law-val kapcsolatban tette fel aggály, fogalmazta meg gájait. Tehát be kell vonni az egyetemi oktatókat, és a képzést is folytatni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Reding asszony, mindannyian megegyezhetünk abban, hogy jobban kell kommunikálni, jobb kommunikációs politikát kell megvalósítani, és ezért szeretnék egy kérdést feltenni az ön által tervezett kommunikációs politikával kapcsolatban különös tekintettel a jog eh, érvényesüléssel kapcsolatban. A jogi bizottság tagjaként eh, gyakran megállapítom, eh, hogy más témák állnak a sajtó homlokterében, mint például a mi a jogi kérdések. Ön azt tervezte, hogy média tekintetében hatékonyabb témákat is felvet, például e, ilyen lehet akár a testszkenner e, kérdése. E, a jogi kérdésekben azt mondta, hogy a házassági jog nagyon fontos szerepet játszik. Kérdezem konkrétan, hogy ezen belül milyen területekre szeretne koncentrálni, és ön korábban ugye újságíró volt, és a polgárokat tudja, hogy minden eh, napi eh, életében érinti a házassági jog változása, hogyan próbálja a polgárokat a médiában erről tájékoztatni? <laughs> A tapasztalatom ezen a területen eh, szörnyű, hogy az embernek mindig a saját tapasztalatairól beszél. Nem újságíróként születtem, csak dolgozom így. Nem lehet jó sztorit írtani, hogyha az embernek nincsen sztoria. Tehát ugye először is egy tényre van szükség, ami egy önmagában egy jó sztori, aztán ezt lehet ö, kibontakoztatni. Itt például a közös referencia Bora, lehet, hogy nem fogjuk megnyerni a média érdeklődését, elnézést az elnöktől. Családi ügyekben biztosan, hogy oda fog figyelni a média, hogyha konkrét példákból indulunk, hogyha az érintett személyek konkrét példáját vázoljuk fel, hogy mi történik például egy házas, egy, pár, akik össze kívánnak házasodni, és mennyi dokumentumot kell beszerezniük ahhoz, hogy mondjuk egy finn állampolgár mondjuk a Nagy-Britanniában van, és ott nincsenek meg ugyanilyen dokumentumok nincsenek. Vagy például a gyermekörökbefogatásnál, vagy egy házasságban eset ben mondjuk azért vannak problémák, mert az, az egyik fél olyan bírósághoz fordult, ami számára kedvező. Tehát a probléma, az állampolgár konkrét problémájából kell kiindulni, amit megoldunk, és arra kell rámutatni, hogy hogyan oldottuk meg. Szerintem ez az egyetlen módja a kommunikációnak. Nagyon sokat kell ezen a területen tennünk, és úgy látom, hogy a nő bizottság tagjai is kezdenek lassan bejönni a terembe. Tehát például a nők elleni erőszak területén milyen lépéseket teszünk, és milyen problémából indulunk ki. Először a problémát kell ismertetni, és utána megmagyarázni, hogy igenis az Európai Unió foglalkozik az állampolgárokkal, gondoskodik róluk, az, a parlament tesz valamit az állampolgárok érdekében. Ezek azok a sztorik, azok a történetek, amelyek eljutnak az állampolgárhoz, és ez az, amire a média is érdeklődést mutat. Egy kiegészítő kérdésem. Remélem, hogy a jó készben van, a, vannak ezek az ügyek, tehát a jogi bizottságot érintő ügyek az önkezében, és nem csak a LIBE bizottság ügyeire fog koncentrálni. Nos, a kommunikációs kérdésekért továbbra is fontos az, hogy tehát a kommunikációval foglalkozzanak az Európai Bizottságban, az európai biztosoknak azonban a semlegességet és meg kell őrizniük, és hogy fog ez megvalósulni akkor? a kommunikációs munka az ön eh, tárcájában, eh, hogy biztosítja azt, hogy ez a kommunikációs munka nem eh, húzza rövidebbet, elegendő figyelmet kap, hogyan biztosítja ezt majd, hogyan tudja a saját tárcájához tartozó ügyeket megfelelően és hatékonyan kommunikálni. A kommunikációt konkrétabb módon kell majd, hogy gyakorolja. Önöknek a nagyon sok nagy tapasztalatuk van ezen a területen. Önök közül sokan részt vettek ugye az európai választásokban, és mik voltak, mi volt az, amit az állampolgárok, amiről az állampolgárok tudtak? A roaming, Miért? Mert a roamingot saját bőrükön érezték a mindennapokban. Tehát amikor azt mondom, hogy nekünk, önöknek parlamenti tagokként, és minden egyes biztosnak is van olyan története, amiről tud beszélni, hogy mi az, amit elért. Tehát ezeket kell kiemelnünk, és ezeken keresztül kell elmagyarázni az állampolgárnak. Tehát itt mindenképpen tevékenységre épített kommunikációs kampányra van szükségünk, amit e, ugyancsak nagyon fontos megtenni, hogy el kell magyarázni az állampolgárnak, hogy mit tesz Európa az állampolgárokért. Ez egy horizontális kérdés csak úgy, mint a szabad mozgás vonatkozásában, vagy a szociális ügyek esetében, vagy a környezetvédelmi ügyek esetében, minden egyes biztosnak meg lesz a saját története, amit elmondhat, és a ö, kommunikációs főigazgatóság pedig az eszközt adja ehhez, hogy ez érthetővé váljon. Antonio López Istúrez, bitte. Antonio López Istúrez következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Biztos jelölt asszony, nagyon gazdag tapasztalatokkal rendelkezik ön az Európai Unióban, és biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy ennek a szakbizottságnak mi fontos, melyek a prioritásai a polgároknak a belső piacsal kapcsolatos ügyeivel kapcsolatban. Itt utalnék a 225-ös cikkre, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottság nem indított igazán sok kezdeményezést az elmúlt időszakban. Milyen konkrét esetekben szeretne reagálni, milyen konkrét esetekben szeretne javaslatokat benyújtani, legyen szó a sebezhető személyekről, legyen szó a tagállamok között együttműködés erősítéséről, a határozatok kölcsönös elismeréséről, a és egyéb esetekről. Nos, ami a sebezhető csoportokat illeti, nagyon sok van ezekből a csoportokból az előregedő társadalomban. Amikor diszkriminációról beszélünk, a diszkrimináció ellenes irányelvről, soha nem vagy ritkán beszélünk az előregedő társadalomról. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez lesz az egyik le, legfontosabb horizontális kérdés. A jelenlegi rendszerünkben van itt egy hézag az idősek, illetve a sebezhető személyek, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. azt gondolom, hogy van itt egy nagyon jó kiinduló pont, és arra bátorítom a tagállamokat, hogy ezt az egyezményt, ehhez az egyezményhez, amely erre vonatkozik, csatlakozzanak. Ezt tisztázni csak egy közösség jogi szintű jogszabályjal lehet. Hogy ez a jogszabály hogy nézzen ki, ez még nem teljesen egyértelmű, ezt még meglátjuk majd. És szeretném, hogyha önök részt vennének ennek a kidolgozásában, és szeretnék egy értékelési tanulmányt kezdeményezni ezzel kapcsolatban, hogy lássuk, hogy mik a problémák ezekkel a problémákkal, hogyan lehet szembenézni a különböző tagállamokban, és hogy ha vannak jó gyakorlatok, akkor ezeket hogyan lehet általánosítani. Nem akarom kizárni azt sem, hogy az Unió csatlakozik a hágai egyezményhez. De a jogszabályalkotó javaslatot sem zárnám ki. Mindenről azonban az értékelésről szóló tanulmány elkészítése után tudunk beszélni, és eh, mindezt leszögezve, a kérdés nagyon-nagyon komoly, és egyre komolyabbá válik az elkövetkezendő években. López úrnak nincs kiegészítő kérdése, Engström képviselő következik. Köszönöm. Biztos asszony, itt vagyok. Geringer asszonynak adott válasza nagyon bátorító volt, ön azt mondta, hogy hogy a hamisított termékekkel kapcsolatos határokon átnyúló büntetőjogi szankciók terén szeretne tovább lépni, de itt vannak bizonyos hamisítási aspektusok, amelyek közül nem lehet ebbe mindent bevonni, az fájl megosztásra is gondolok itt. Tisztázzuk ezt. Ez a kezdeményezés, amelyről beszélt, ez helyettesíteni fogja a jelenlegi tanácsban első olvasatban lév, lévő e, jogszabálytervezetet? Válasz, nem igazán tudom, nem vagyok tudatában ezeknek a tényeknek. Kérdezem az elnök urat, hogy kérdezhetek-e én is, megkérhetem-e a képviselőt, hogy fejtse ki a, a kérdését. A szellemi tulajdonjogok védelméről szóló jogszabályról van szó. 2004-ben fogadták el ennek az első részét, a második része a büntetőjogi szankciókról vonatkozik, és erről szerettem volna kérdezni. Válasz. Én magam csak a hamisításra vonatkozó büntetőjogi kérdésekről beszéltem. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet Cecilia Malmströmmel együtt kellene indítanunk, hiszen ő a csalás és hamisítás elleni harcért felelős biztos jelölt, ami az internethez való hozzáférést és a, és a szellemi tulajdonjogot illeti, hát ez nem a hamisításhoz tartozik, ugye, és a csaláshoz, ez teljesen más. Itt én azt gondolom, és ahogy már hangsúlyoztam is, a nagy vitának köszönhetően, amelyre sor került, és amelyet ahogy önök is látták, nem csak itt került erre sor, hanem a tagállami szinten is. Én azt gondolom, hogy a tudatosság, mely szerint védenünk kell a internet világában is a ez művészi teljesítményt, ez továbbra is érvényes, de ez nem zárja ki a hagyományos szellemi termékeknek a védelmét sem. És ez még kiegészül egy határon túlnyúló aspektussal. Szeretnék egy javaslatot kidolgozni megrévi kollégámmal azzal kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdonjogot hogyan lehet kezelni a jövőben az internet világában. Michel Barnier és Nelly Cruz kollégáim azok, akikkel közösen kell megbizonyosodnunk arról, hogy ez megfelelő irányba halad. És hogyha önök úgy kívánják, és megerősítik az én jelölésemet, akkor ezeket a fundamentális alapvető kérdéseket horizontális szintre emelem. És remélhetőleg az alapvető jogokra vonatkozó kérdések minden döntésben szerepet játszanak, amelyek az Európai Bizottság amelyeket az Európai Bizottság indít. van egy kiegészítő kérdése Engström úrnak? Kérdezi az elnök. Nem, nincsen, elégedett vagyok, mondja Engström úr, és akkor halljuk a következő kérdést. Csak szerettem volna kiegészíteni, már mondtam, és ez itt vita tárgya lesz különböző kérdésekről. A, ott vannak az alapjogok, amelyeket nem lehet vitatni. Például az, hogy a halálbüntetést nem állítják vissza. Erről nem nincs vita. Jó, itt pont. De például a magánélethez való szabadság és az információhoz való hozzáférés és szabadsága, és az igazságos díjazás a szellemi tulajdon, és a, a szerzői joghoz való jog. Ez mind alapvető jogok, ahol az egyensúlyt meg kell találni. Ez a kérdés nagyon gyakran elő fog fordulni itt a parlamentben, és mindezen kérdések kell kapcsolatban a két jog közötti egyensúlyt kell megtalálni. Köszönöm szépen az utolsó kérdés Ciobro úrtól. Nagyon szépen köszönöm. Biztos jelölt asszony. Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az Európai Unió egyik nagy értéke, hogy az emberek szabás, szabad mozgását biztosítjuk. Ugyanakkor ez siker is, ugyanakkor veszélyek is kísér, kísérik. Itt arra a veszélyre gondolok, hogy olyan emberek is szabadon mozoghatnak, akik a gyerekek ellen követnek el szexuális bűncselekményeket. Szeretne-e egy nyilvántartást felállítani az ilyen elkövetőkkel kapcsolatban. Azért, hogy jobban megvédjük a gyerekeket az Európai Unióban, miközben az emberek szabadon mozoghatnak. Másik kérdés. A vagyonalkobzásról úgy gondolkodunk, hogy ez egy nagyon jó módszer a maffia vezetői elleni harcban. Hogy látja, tudnak-e olyan lépéseket tenni, hogy e, ilyen e, lépéseket megvalósítsanak, tehát hogy a vagyonelkobzás megtörténjen, e, hogy ezeket bevezessék bizonyos ország, tehát amelyeket már bizonyos országokban bevezettek, azokat más országokban és az egész Európai Unióban bevezessék. Azt hiszem, hogy a pedofília egy szörnyű bűncselekmény, amelyet nem lehet messziről tekinteni, hanem minden lehetőt meg kell tenni, hogy a pedofilek nem működhessenek tovább. Hisz ők általában határokon átnyúló csoportokban működnek. Tehát itt valós határokon átnyúló bűncselekményről van szó. És Cecil Malmström kollégámmal együtt meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen konkrét lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy segítsük a rendőri erőknek az együttműködését azért, hogy véget vethessenek ennek a kimondhatatlanul gonosz viselkedésnek. A vagyonalkobzás egy olyan eszköz, amely a nemzeti bíróságoknak rendelkezésére áll azért, hogy a szervezett bűnözésnek gátat vessenek. Itt a büntetőjog területére léptünk, és mint már többször mondtam, a büntetőjogban a kölcsönös bizalom, a, a határozatoknak a kölcsönös elismerése, a határokon átnyúló együttműködés felállítására szükség van. Óvatosan kell javaslatokat tenni, mert mindig felmerül a szobszidiaritás kérdése, tehát be kell vonni a nemzeti parlamenteket, és ha teszünk egy javaslatot, akkor egy nemzeti, egy országnak a kormánya a sui generis alapján egész egyszerűen leállíthatja az egészet. Mindezek mellett ezek a bűncselekmények, amelyek egyértelműen szörnyűségesek, és a pedofilia számomra egy ilyen bűncselekmény, tehát ezen bűncselekmények esetében minden rendelkezésre álló eszközünket össze kell vonni. Amikor a távközlési biztos voltam, akkor az iparral együttműködtem, Es tut mir leid, aber wir sind etwas über nagyon sajnálom, nagyon sajnálom, de a Nőjogi Bizottságra is, tiszt, is, is figyelemmel kell lennem, úgyhogy ezért kellett megszakítanom a hozzászólást, úgyhogy kérem szépen, hogy zárjuk le ezt a meghallgatást. Ha megengedi, elnök úr, Szeretném megkérdezni a biztos jelölt asszony tapasztalatát, a távközlési tapasztalatáról. Hogy látja, hogy az adat megtartás, megőrzés területén lehetett többet tenni tehát, hogy például az ilyen bűnelkövetőknek a például, itt most a szexuális bűnözőkre gondolok, a telefonbeszélgetéseinek az adatait meg lehet -e őrizni, hiszen ez az információ nagyon hasznos lehet a gyermekek védelmének érdekében, tehát hogy az ilyen veszélyes pedofil csoportoktól megvédjük őket. Biztos. A távközlési biztosi posztomban inkább a tudatosságot akartam nevelni, és az, a szakértőknek, szakembereknek az együttműködését. Az egyik a biztonságosabb internetprogram volt, amelyet a szülők, az oktatók, az iskolákat fogta össze, hiszen a gyerekeket nem lehet eltiltani teljesen a számítógéptől. Csak az veszélyekre lehet felhívni a figyelmet az iparral való együttműködés is fontos. Egy megállapodást kötöttünk arra, hogy bizonyos mobiltelefonon harmadik, negyedik generációs mobiltelefonon küldött üzeneteket letiltsunk. 21 iparág aláírt egy megállapodást, amely februárban lép érvénybe. amelynek segítségével alapvetően titkossá válik egy bizonyos, kiskorú, bizonyos kiskorúaknak a profilja, tehát hogy megvédjük őket az elkövetőktől. Tehát nagyon sok szakpolitikai intézkedésre van szükség, kriminalizációra, stb. azért, hogy a gyerekeket megvédjük, amikor online dolgoznak. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony, köszönetet szeretnék mondani önnek, ugyanis végéhez értünk a meghallgatásnak a Júri Bizottság részéről, és most azonnal átadnám a szót Svensson asszonynak, a FEM Bizottság elnökének. Még egy rövid megjegyzésem lenne. 16 óra 30-kor kezdődik az EG, e, e EG, 1G3-ban a koordinátorok ülése, és aztán 17 órakor a bizottsági ülés. Köszönöm. kollégor, utfrågningen går nu. Kedves kollégák, folytatódik a meghallgatás. A Nőjogi és az ö, Nemek közötti egyenlőségi, Esélyegyenlőségi Bizottságnak a keretében. Ugyanolyan módon történik ez, mint a két korábbi ülésnek a lefolytatása. Csak 30 percünk van, és azt hiszem, azonnal munkát kell kezdeni. Nagyon szigorú leszek. Egy perc a kérdésekre, és két perc a válaszra. Nos, akkor most az elnök, eh, biztos jelölt kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Mivel csak 30 percünk áll rendelkezésre egészében véve, azt hiszem, hogy röviden eh, fogom a bevezető beszédet tartani, azért, hogy a kérdésekre koncentrálhassunk tulajdonképpen nagyon örülök, hogy itt lehetek a női bizottság ülésén. Franciául azt mondjuk, hogy most akkor a kör bezárult. Én a politikai életemet a Luxemburgi Nemzeti Parlamentben jelentéstevőként kezdtem, és pedig az egyelő bánásmódról szóló törvényjavaslattal. Én a keresztény szociális csoport nevében tettem ezt. Nagyon örülök épp ezért, hogy itt lehetek ebben a bizottságban. Otthon érzem magam, és sok ismerős arcot is látok. Én erős szövetséges leszek, amikor a nemekkel kapcsolatos politikát meg akarjuk erősíteni az Európai Unióban és a szakpolitikánk minden területén. Ezen kívül számíthatnak rám, abban, hogy mindent meg fogok tenni, hogy csökkentsem a nemek közötti fizetések különbségét az Európai Unióban. Barozó elnök úr nem csak azt a feladatot bízta rám, hogy a nagyon hatásos megkülönböztetés elleni irányelvvel foglalkozzam, hanem azzal is, hogy a nők és a gyermekek elleni erőszak elleni harccal foglalkoznunk. Ez egy nagyon erős politikát kíván a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban. Itt is szükség van arra, hogy a, köz, a kommunikációs tevékenységeket ennek a szakpolitikának a szolgálatába állítsuk. Nos, tehát ezek a különböző szakpolitikai lehetőségek összefogva, és a különböző eszközök valóban fontos nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó biztos leszek az önök segítségével. Ennek a mércéje mindig az alapi jogok kártája lesz, amely most jogilag kötelező, azután, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és a kartának a 23-as cikke biztosítja a nők és a férfiak közötti egyenlőséget minden területen, a foglalkoztatás, a munka és a fizetések területén is. És mivel horizontális felelősségem az, hogy az alapjogokat minden területen biztosítsam, a bizottság minden más szakterületén, akkor megnézem, hogy a nemek közötti egyenlőséget valóban megvalósítjuk-e. Most pedig kész vagyok a kérdések válaszára. Köszönöm szépen. Először is Bauer asszony kap szót. Köszönöm szépen. Biztos asszony, nagyon nagyra becsüljük azon elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, és nyilván nem mondok semmi újat, amikor azt mondom, hogy ezen a területen bőven van közösségi joganyag, a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy a változás lassú, és a távolság az esélyegyenlőségtől de jure a de facto esélyegyenlőségig még mindig nagyon nagy. A az egyik legrégibb darabja ennek az esélyegyenlőségi csomagnak az 1975-ből származó egyenlő, vonatkozó irányelv. A legutóbbi statisztikai adatok még mindig több mint 17%-os különbségről tanúskodnak, és ez a gyakorlatilag az elmúlt tíz évben alig változott. Az Economist egyik legutóbbi száma arról ír, hogy a különbségek akkor jelentkeznek a férfiak és nők bérezésében, amikor a nők a gyerekvállalás után visszatérnek a munkahelyükre az órabérekre lebontva jelennek meg a különbségek, melyeknek nagy része nem magyarázható másként, mint hátrányos megkülönböztetéssel. Arra szeretnék választ kapni, hogy mit szándékszik tenni a biztos asszony, hogy egyrészt a hátrányos megkülönböztetése vonatkozó közösségi joganyag ne legyen halott betűk halmaza, másrészt, hogy az indokolatlan különbségek a férfiak és nők kezésében megszűnjenek. Köszönöm szépen. is uh, teljesen igaza van a képviselő asszonynak, hogy annak ellenére, hogy sok intézkedést tettünk, a különbség a férfiak és a nők között még mindig 17 százalék, és ez elfogadhatatlan. Ezért harcolunk a fizetések különbsége ellen, és ez az egyik legfontosabb feladatom lesz. Ezt a szerződésben is konkrétan említik, tehát ezért lehetőséget biztosítanak ezzel számunkra, hogy jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket hozzunk ezen a területen. Természetesen együtt kell működnünk a különböző tagállamokkal, és a, szo a szociális partnerekkel azért, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Nagyon, egy nagyon fontos eszköz áll rendelkezésünkre, amelyet egyelőre nem használtunk fel megfelelően tavasszal lesz egy európai foglalkoztatási stratégia. És ebben a stratégiában nem szeretném, hogyha lenne egy kiegészítő dokumentum a nemek közötti egyenlőségről, hanem azt szeretném, hogy ez szerves része legyen ennek a foglalkoztatási stratégiának, és üdvözlöm azt a tényt, hogy a belga soros elnökség már is jelezte, hogy a fizetések közötti különbségnek a megoldása az ő elnökségi időszakuk alatt egy prioritást fog, él, prioritást fog élvezni. Ezért a jelenleg folyó akciókat úgy kellene összefogni, hogy a belga soros elnökség alatt valóban tudjanak döntést hozni. Ez nagyon fontos lesz. Ugyanakkor egy információs tájékoztatási eh, kom- kampányt meg kell erősíteni. Ezt 2009-ben indítottuk, és 2010-ben kell megerősíteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Thomson asszony kap szót. Reding asszony. Idén több százezer asszony, ezer, eh, eh, asszony erőszakot szenvedett el a partnerüktől 2008-ban például 157 francia nő és 76 spanyol nő vesztette életét ilyen erőszakos cselekmények eredményeként. A férfiak és a nők közötti egyenlőség alapelv az alapjogi kartában. De a férfiak erőszaka a nőkkel szemben az alapvető emberi jogoknak a megsértése, és közvetlen oka a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenségnek. Következménye. Ezért a bizottságot arra sürgették, hogy mindenfajta erőszak, nők elleni erőszakot szüntessenek meg. Ezért a kérdésem az, hogy elismeri-e, hogy az alapvető emberi jogok megsértése a nők elleni erőszak. És e, ettől kezdve egy európai irányelvet kezdeményez azért, hogy mindenfajta a nők elleni erőszak ellen harcoljon. Köszönöm szépen, most megadom a szót Reding asszonynak, és várjuk a válaszát. Teljes mértékben egyetértek a tisztelt képviselő asszonynal, hogy a nők elleni erőszak egy szörnyű dolog, szörnyű tény, és nem is jelentik kellő mennyiségben az önök ön adataihoz hozzá tudom tenni, hogy 20-22%-át a nőknek legalább egyszer érte fizikai erőszak, és 10%-a az európai nőknek szenvedett ö, szexuális erőszaktól ami teljes mértékben elfogadható, és mindenképpen azon kell munkálkodnunk, hogy ezzel tegyünk valamit. Csak dióhéjban mondanám, hogy mi szerepel a napirenden. Először is megerősíteni a jogi intézkedéseknek a lehetőségét. Az európai védelmi irányelv létezik, és egy javaslatot fogok készíteni, egy irányelvet arra, hogy a nők elleni erőszakot e kerüljön meg elemzésre. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, amikor előkészítjük Pekinget, illetve a Barroso úrnak a kartáját vizsgáljuk, akkor én azt akarom, hogy az erőszak kérdése az kiemelt helyen szerepeljen. A második dolog, hogy a szinergia különböző politikai eszközök között a diszkrimináció ellenes irányelv, amely már jelenleg is működik, és az erőszakot is tudja, tudja kezelni, és a Daphne 3-as program, ami az én felelősségi körömbe tartozik. Ezeket össze lehet fogni, és meg lehet erősíteni a civil szervezetek szerepét is. Külön stratégiára van szükség, az áldozatok védelmére, támogatására megfelelő célzott oktatást kell végezni a rendőrség számára. Ez területen Ceciliával kellene, hogy együttműködjek és a figyelemfelkeltő kampányok is fontosak, amiről már szóltam. Ugyanúgy, mint a karta, illetve Peking is segíthet bennünket e tekintetben. És nem szabad elfeledkeznünk a nemzetközi dimenziókról sem. Tisztelt elnök asszony, hogyha egyetért, akkor engedje meg, hogy még szóljak majd erről később, amikor lesz több időm, hogy konkrét akciókat szeretnék a nők ö, szexuális ö, megcsonkításáról ö, kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ez egyszerűen szígyen majd később ezt elmondanám, hogy mi van e, ezzel kapcsolatban a e, rendemen. Köszönöm szépen. E, Paranova asszony következik. Köszönöm. Én nagyon biztos vagyok abban, hogy ön képes lesz megfelelő javaslatokat tenni annak érdekében, hogy a médiákban is a nők méltósága kellő helyet kapjon és kolléganője Ashton Baron nő, az egyetlen a három vezetőállású férfi mellett, és ön az egyik, aki az átláthatóságot, a demokráciát és az egyenlőséget támogatni fogja a saját házunk táján de megvannak a, megvan az ütemtervünk, és szeretném megkérdezni, hogy milyen módon fogja az európai, milyen módon kerül az Európai Parlament és a Tanács bevonásra az új stratégia kidolgozásába, illetve a társadalom és más érintettek hogyan kerülnek ebbe bele, és mi lesz a fő fókusza ennek az új stratégiának. Válasz, az ütemterv. Az ütemterv érvényes továbbra is, de szerintem fel kell erő, gyorsítani, meg kell erősíteni. A nők elleni erőszaknak mindenképpen kiemelkedő helyet kell, hogy kapjon, és lépéseket is te- tenni kell, illetve a fizetési különbségeket is ki kell emelni. Tehát Ezeket a kérdéseket láthatóbbá kell tennünk. Egy több éves stratégia lesz a női egyenlőségi területen, a, természetesen az ütemtervre építve, illetve Barroso elnök kartája alapján láthatóvá tehetjük ezt. Azonban a karta nem fogja helyettesíteni a több éves stratégiánkat ezen a területen Mindez csak segíteni fog, és lehetővé fogja tenni, hogy ez a területen rásegítsünk, és elmondhassuk, hogy hol kell erősíteni, mit kell tenni annak érdekében, hogy elősegítsük a döntéshozatalt, illetve megerősítsük a végrehajtását a tagállamokban ezeknek a szabályoknak, illetve hogy új javaslatokkal állhassunk elő. Kornelisen asszony következik. Köszönöm szépen. Jelenleg egy nagy olyan irányelvel foglalkozunk, ami az anyákra vonatkozik, és ez egy alapvető elem a az egészségügy, illetve a gyerek és az anya közötti kapcsolat területén, illetve fontos az apával való kapcsolat az apasság és az apasági kapcsolat is nagyon fontos, mert a gyereknek az apával való kapcsolata is nagyon fontos, és ez meg, e, ugye, hogyha együtt e, fürtetik a gyereket, e, mérik, akkor itt az apa is szerepet vállalhat. Nagyon fontos a parlamentnek a munkája ezen a területen, és az irányelv, ami az apasággal is foglalkozik de egyes elemek tekintetében, például a keresztény demokraták úgy gondolják, hogy az apassági kéréseket egy külön dokumentumban kellene kezelni, de ez még nem történt meg. Szeretném, hogyha ön megmondaná nekünk konkrétan, hogy mit kíván tenni ezzel az apassági ügyjel, hogyha ez nem szerepel az irányelvben. Tervezi-e, hogy egy külön javaslatot tesznek, úgyhogy a külön az anyas apassággal foglalkozzanak, Reding asszony? A terhes nőkre vonatkozó irányelv kapcsán a azt javasolja a bizottság, hogy a tizen, van egy javaslat a bizottságnak, a 14 hétről 18 hónapra való áttérés viszont problémát okoz a tanácsban. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy az anyassági szabadság irányelv elfogadásra kerüljön. Ezért gondolom, hogy az apai, apaszapátságot nem szabad ebbe belevenni, mert egyszerűen ez esetleg leállíthatja az egész döntéshozatali folyatom, a folyamatot, ami a szülési vagy anyasági szabadsághoz kapcsolódik. Mindenképpen egyetértek, hogy az apáknak sokkal jobban részt kell venniük ebben az egész problematikában. Nekem három gyerekem van, úgyhogy három fiam ráadásul, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mennyire fontos, hogy a férj is jelen legyen és az egyensúlyt megteremtse a szociális partnerek úgy döntöttek, hogy szülői szabadságot kellene ami azt jelenteni, hogy kötelezően egy hónapot az apa vehet neki, illetve az apának kellene adni. Ez szerintem egy nagyon fontos elem, ezt nem szabad elfelejteni. Az összes egyéb apassági, a az örökbefogadási szabadság és szülői szabadság, ezek egyéb jogszabályok ba tartoznak, amennyiben ezek szükségesek. Szeretném megvizsgálni ezeknek a jogi és a pénzügyi, gazdasági következményeit, de mindenképpen szeretném, hogyha amennyire csak lehet intenzív módon tárgyalnánk, hogy a tanács nehogy csorbítsa, illetve leállítsa az anyasági szabadsági irányelvünket. Köszönöm szépen! Most megadom a szót Ilyenek Udákis asszonynak. Köszönöm szépen. Úgy gondolja -e ön is, hogy bizonyos kérdésekben, mint például a, e, családon belüli erőszak, az e, a kikényszerített házasságok, a nők nemi szervének csonkintása, e, ezeken a területeken mindenképpen lépéseket kell tenni, és ezek, mind, eh, ezek elsőként eh, büntetőjogi kérdések, eh, és vajon úgy gondolja ön is, hogy a szuverén államok a legjobb helyszínei az ilyen típusú jogalkotásnak, és támogatja-e a szuverén államokat ebben? Reding asszony, természetesen támogatom őket ebben, és azt gondolom, hogy a büntető jog esetében nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit tervezünk. Ezt már elmondtam az előző meghallgatásokban is. A polgárjogban sokkal hamarabb tudunk előre haladni, míg a büntetőjogban a szubszidiaritást mindenképpen figyelembe kell venni. Ezt hangsúlyoztam, és a tagállamok ugye blokkolni tudják az Európai Bizottság javaslatát, úgyhogy komolyan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Cecilia Malmströmmel együtt foglalkozunk ezzel a büntetőjogi kérdésekkel, tehát a büntetőjog erősítésével és a nők védelmének az erősítésével. A DAFNE program, amely az én eh, felelősségem alá tartozik, az NGO-kat is magukba, magában foglalja, olyan NGO-kat, amelyek támogatják eh, azokat a nőket, akiket erőszak ért. Most mondanék azon néhány szót a női nemi szervek csonkításáról. Ez külügyi kérdés, is lehet, tehát az a kérdésem, az, az a kollégám, aki a külügyi e, kérdésekért felelős, e, szintén kell, hogy beszéljen erről. De nem beszélhetünk ezekről a kérdésekről anélkül, hogy itthon körülne néznénk ezen a területen. 180 ezer olyan női bevándorló van, akik ki vannak téve a nemi szervek csonkításának a veszélyének. Az európai megelőzési hálózat, aztán a kutatásfejlesztés, aztán a stratégia, amely a különböző cselekvések listáját állítja össze, ezek a rendelkezésünkre állnak hogyha azt szeretnék, hogy ezen a területen előrelépjek, akkor ezekkel kezdeném, és konzultációt folytatnék a civil társadalommal, hogy, és megvizsgálnám a jogi helyzetet hogy ezen a területen, ha szükség van rá, jogszabályokat hozzak, amelyek az európai szintű harmonizációt erősítik, a szankciók és a, és a bűncselekmények meghatározása terén. És itt a bűnügy um, felmerül, és Cecilia Malmströmmel fogok egyeztetni ebben, illetve a nemzeti parlamentekkel. Figuréjedó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos jelölt a asszony. Itt most egy egyenlőségi stratégiáról beszélünk, az Európai Unió szerte megvalósuló egyenlőség, esélyegyenlőségi stratégiáról. Abban az évben, amikor is a pekingi platform 15. évfordulóját ünnepeljük, nagyon fontos hangsúlyozni, azt, hogy nőjogi kartát ragadják meg. Számos példa felmerült már a diszkriminációra, ezeket nem fogom megismételni, mert nincsen erre idő, de nagyon fontos az is, hogy magukat a nőket vonjuk be, és a nőjogi szervezeteket ebbe a vitába és ezért van az, hogy a következő kérdést szeretném feltenni. Hogyan tervezi megvalósítani ezt? Milyen javaslatokat kíván benyújtani? Hogyan fogja bevonni a nőket, minél több nőt és az ő szervezeteiket az Európai Unióban? Reding asszony. Azt hiszem, hogy korábban nagyon jó munkát végeztünk, az NGO-kkal, amelyek az esélyegyenlőség, nemi esélyegyenlőségért dolgoznak az összes tagállamban. És ezt az együttműködést erősíteni kell. Tudják, hogy az Európai Nőjogi Fórum február elején találkozik, hogy előkészítse Pekingi találkozót. És nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament legyen jelen mind a nőjogi fórum előkészületeiben, mind pedig a New Yorki ülésen, amikor is a pekingi megemlékezésre sor kerül. Úgyhogy nyilván együtt fogunk működni, és világosra tesszük az álláspontunkat. Ami a kartát illeti, amely a pekingi konferencia 15. évfordulójáról emlékezik meg. Azért vetette föl az elnök ezt a javaslatot, ezt az ötletet, mert szeretné hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosnak tartja azokat az értékeket és elveket, amelyek a politikánkat meghatározzák. Olyan politikákról, értékekről és elvekről van szó, amelyek hosszú történelemre tekinthetnek vissza de még ebben a hosszú történelemben, vagy ezen a hosszú történelem során se sikerült minden problémát megoldani. A munka és a család összeegyeztetése, a médiában való kép, ö, megjelenés, az erőszak elleni védelem, ezek mind olyan témák, amelyek ezeket hangsúlyoznunk kell, és a kartában ezek szerepet kaphatnának, helyük lenne a kartában. Ez nem helyettesíteni a politikánkat, a több éves keretet, munká, stratégiánkat, de összefoglalná az alapvető jogokat, amelyekben hiszünk, és amelyek mellett kiállunk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel az utolsó kérdéshez ér, érkeztünk el, Kráca asszony szó. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Szándékozik-e új kommunikációs politikát kidolgozni? Egyrészt azért, hogy a nőknek a politikában való részvételét erősítse azon kartától eltekintve, amelyet említett, és amely az alapvető jogokat tartalmazza. És másrészt pedig a nemek közötti egyensúly dimenzióját figyelembe véve a kommunikációs politikában, amelyre már uh, van példa. Reding asszony. Well, it is a fact. Tény, hogy a döntéshozatalban a nők még nem foglalják el azt a pozíciót, amit el kellene foglalniuk. Mindannyian ismerik a tényeket, nem kell most ezeket itt felsorolnom. Tudják, hogy a különböző bizottságokban, vállalatvezetésben milyen pozíciót foglalunk el, hogy a parlamentben hány százalékban vagyunk képviselve, stb. Tehát még nagyon sok tennivaló van. És Kretz alelnök asszonynak teljesen igaza van, fel kell használnunk kommunikációs eszközeinket arra, hogy jobban megmagyarázzuk azt, hogy mit, milyen munkát is végzünk. Mint ahogy már korábban is mondtam, csak akkor lehet jó a kommunikáció, hogyha a sztori is jó az elején, elejétől fogva. Ezért konkrét problémákkal kell előállnunk a nők a társadalomban, az önök választóinak a tapasztalatai. És ezek a konkrét történetek majd elmondják nekik, hogy Európa mit tesz eh, számukra. Ezt szeretném tenni a jövőben. Azt hiszem, eh, hogy 50 évvel a pekingi konferencia után eh, és a karta jó ok arra, hogy előre lépjünk, de sokkal konkrétebben kell ezt tenni, nem csak általánosságokban. Tehát meg kell mutatni, hogy mit teszünk a konkrétan a nemek közötti egyensúly eléréséért. Tehát például, hogyha egy nő szeretne otthon maradni a családjával, vagy vissza szeretne menni a munkahelyére, amikor erőszak áldozata. Ilyen konkrét példákat kell hozni, és megmutatni, hogy milyen lépéseket teszünk, és milyen politikákat kell jobban megvalósítani a tagállamokban, és hogy miket javaslunk. Itt számítok a parlamenti képviselők segítségére, személyre, akik közvetlen kapcsolatban vannak az érdekelt felekkel, azért, hogy ezt a kommunikációs politikát valóban megvalósítsuk. Öt évünk van a következő arapai választásokig, és szeretném, hogy öt éven belül minden európai nő tudja, ismerje, hogy Európa mit tesz érdekükben, és az ő eredményeiket, az értékeiket és a problémáikat komolyan veszik. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Reding asszony, le kell zárnunk ezt a nagyon intenzív délutánt. Szeretném megköszönni Reding asszonynak legelőször is, hogy ilyen kitartást mutatott. És szeretném megköszönni a Júri és a Libe bizottságokat is, hogy megszervezték a ma délutáni ülést, és szeretném megköszönni az Emberjogi és Esélyegyelőségi Bizottságnak, hogy itt jelen voltak, és a, a tolmácsoknak is szeretném megköszönni kemény munkájukat. Szeretném emlékeztetni a Nőjogi Bizottságnak a kollégában lévő kollégákat, hogy 17.30-kor találkozunk az 1G2-es terembe. A bizottságnak a koordinátorai ott találkoznak. Mint már mondtam, nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a nagyon érdekes délutánt.